Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozata, a többéves pénzügyi keret 2021 és 27, illetve a saját források, ideje megfelelni a polgárok elvárásainak címet viseli ez a vita. És még mielőtt megnyitnám az eszmecserét, egy új rendszert próbálnunk ki. Elektronikusan lehet jelezni a spontán hozzászólásokat, illetve a kék kérdéseket. E-mailben kaptak utasításokat erről, és egyébként az útmutatást megtalálják önök előtt. És az elektronikus szavazó készüléken az elektronikus gombot felhasználhatják az elektronikus rendszer mellett egy fehér papírt, illetve fehér papírt is fel lehet emelni, illetve a spontán hozzászólások céljából jelentkezni lehet, készfelemeléssel is, illetve kék is lehet jelentkezni. Szeretném jelezni, hogy felhasználhatják tehát ezt az új rendszert és még arra is utalnék, hogy az nem lehetséges, hogy valaki az irodából e-mailen keresztül bejelentkezik felszólalásra, csak személyesen, vagy ezzel az elektronikus rendszerrel, illetve közvetlenül lehet. Amennyiben spontán hozzászólásra szeretnének jelentkezni, ezt rögtön megtehetik, nem kell megvárniuk az eszmecsere végét. Most pedig a bejelentett nyilatkozat céljából a tanács részéről Tupurainen asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! A következő többéves pénzügyi keret a 2027-ig fogja meghatározni az uniós politikák finanszírozásának keretét. Ez egy fenntartható keret, amely az új prioritásokat, valamint a hagyományos politikákat is tükrözi és hozzájárul az közös európai célok eléréséhez. Nem könnyű egy ilyen érdemi célt elérni, de keményen dolgozunk. Ami a menetrendet illeti, ez is egy komoly kihívást jelent Noha az intézményváltás kellős közepén vagyunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanácsi egyeztetéseket még az év vége előtt lezárjuk, és eh, én személy szerint jelezhetem, hogy elköteleztük magunkat ezen cél mellett. Ez most egy konkrét, eh, egyedülálló lehetőség számunkra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, és személy szerint, elnök úr, az általános eh, ügyek tanácsa szintén egy lehetőséget nyújt, és a tanács jelenléte a plenáris üléseken szintén lehetőséget nyújt a vitához. Az intézményközi együttműködés, valamint a bolgár elnökség által felvállalt prioritások fényében mi is készek vagyunk arra, hogy ezt a bevált gyakorlatot folytatjuk, tehát eszmecserét tartunk a GAK előtt és után, amikor az MFF, a többéves pénzügyi keret is a napi renden van. Most pedig elnök úr, néhány szót szólnék a kihívásokról, illetve a közös prioritásainkról. A közös, a következő MFF választ kíván adni az Európai Unió jelenleg és jövőbeli kihívásaira, úgy, hogy növeli a kiadásokat olyan szakpolitikai területeken, amelyeknek a legjelentősebb a hozzáadott értéke a hagyományos politikák támogatták az integrációt, a konvergenciát, a fejlődést, és egy magas szintű mezőgazdaságot is szeretnének fenntartani Európában. Láthatjuk unió szerte ezen politikáknak a pozitív eredményét, és továbbra is támogatjuk a konvergenciát, valamint az átmenetet egy fenntartható mezőgazdaság felé. A vidékfejlesztés finanszírozása itt egy konkrét szerepet játszik, és az egyik fő kihívásunk most a éghajlatváltozás. Már látjuk, hogy milyen hatást gyakorol ez a környezetre, és ez csak romlani fog, amennyiben nem teszünk most fokozottabb erőfeszítéseket nagyon sokan, például az ifjúság is arra szólít fel bennünket, hogy többet tegyünk. A több éves pénzügyi keret kulcsfontosságú lesz e célból, ugyanis lefedi a 2030-as éghajlatpolitikai határidőig az időt. A tagállamok úgy tűnik, hogy támogatják a 25 százalékos egyszerűsítési célkitűzést, noha egyesek szerint ez a maximum, mások szerint azonban csak a minimum. Az éghajlatpolitikai célok, illetve a környezetvédelmi célok az elnökség számára azt jelentik, hogy a méltányos átállást, átalakulást a karbonsemleges gazdaság felé támogatni kell. Az MFF támogatja a kutatást, az innovációt is egy olyan időszakban, amikor nagyon komoly változásokon mennek keresztül a társadalmak a digitális átalakulás miatt. Európa a kutatás, a fejlesztés és az innováció élvonalában kell maradjon ami a jövő többéves pénzügyi keretét illeti, ezt összhangba kell hozni az új prioritásokkal. A migráció kezelése szükségesé tesz egy átfogó megközelítést finanszírozást kell biztosítani, és a különböző fejezetek felhasználásával jobban fogunk tudni reagálni a belső és a külső migrációval kapcsolatos aspektusokra. Egyidejűleg az elvárásaink megalapozottak kell, hogy legyenek, és a realitás talaján kell, hogy maradjanak. Az egyik legnagyobb tagállam távozni fog az Unióból, tárgyaltam az összes tagállam illetékes minisztereivel, és mindenki jelezte, hogy az unió költségvetésének ezt az új realitást tükröznie kell. Elnökségként ez pedig egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk, ami a saját forrásokat illeti ezek egy méltányos, átlátható és kiegyensúlyozott rendszert kell biztosítanak a következő MFF finanszírozására, és a tagállamokra nehezedő adminisztratív terheket csökkenteni kell. Az elnökség szemszögéből, ami az új saját forrásokat illeti, a műanyag zacskókra vonatkozó javaslat egy nagyon pozitív megközelítés, amelyet a tagállamok többsége is támogat. És ami az új saját forrásokat illeti, szem előtt kell tartanunk, hogy itt is konszenzusra van szükség az összes tagállam között. Tisztelt képviselők! Az európai értékek melletti kiállás ott kezdődik, hogy tiszteletben tartjuk a jogállamiságot az Európai Unióban és mindenek előtt a tagállamokban. A jogállamiság nem egy politikai nyilatkozat, hanem egy jogi norma, és az elnökség számára a szerződés kettes cikke a jogállamiságról nem fog önmagától végrehajtódni, és ennek tükröződnie kell a szakpolitikákban. A következő MFF tartalmaz egy javaslatot az unió költségvetésének védelméről, amennyiben a jogállamisággal kapcsolatban szabálytalanságokra vagy hiányosságra kerül sor. Az összes unió alap szempontjából is ez mérvadó. A jogállamiság és a demokrácia a biztonság, a jólét szempontjából kulcsfontosságúak. A jogállamiság tiszteletben tartása kapcsolódik az Európai Unió megfelelő működéséhez. A finn elnökség egyik prioritása biztosítani a jogállamiság védelmét, valamint megerősíteni ennek a költségvetéssel való kapcsolatát a politikai vezetők iránymutatásának megfelelően folytatjuk a munkát ebben a lényeges kérdésben, és meggyőződésem az, hogy lehetséges egy kiegyensúlyozott és jogilag megalapozott eszközt kialakítani a bizottság javaslata alapján. Tisztelt parlamenti képviselők! Tisztában vagyok az önök aggodalmaival a menetrendet illetően. Eddig az elnökség tanácsbeli munkája arra összpontosított, hogy meghallgassuk a tagállamokat és azok prioritásait. Most pedig lehetőség nyílik arra, hogy a politikai vezetők közvetlen iránymutatást adjanak az elnökségnek. E célból az elnökség kidolgoz egy dokumentumot, amely lehetővé teszi az első érdemi vitát az októberi Európai Tanács ülésén. Ez természetesen függ majd a különböző delegációk véleményétől, és attól, ahogyan Tusk elnök úr majd szeretné irányítani ezt a vitát. A politikai vezetők iránymutatásai alapján egy tárgyalási dobozt fogunk kidolgozni, egy tervezetet, amely lehetővé teszi az év végéig a megállapodást, ahogyan a júniusi Európai Tanács egyébként erről már döntött. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az elnökség teljességgel elkötelezett ezen menetrend teljesítése mellett, és minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy az MFF tárgyalásainak utolsó szakaszait lezárhassuk. Ugyanígy kulcsfontosságú számunkra önökkel együttműködni a korábbi elnökségekhez hasonlóan, és szeretnénk az ágazati MFF javaslatokkal is előre haladni úgy, hogy további közös megállapodásra jussunk. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, és várom önökkel a vitát. Köszönöm szépen. Tupurainen mondom, még mielőtt Hán elnök, Hán biztos úrnak adnám meg a szót, Rivier képviselő ügyrendi javaslattal szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a házszabályra szeretnék itt hivatkozni, illetve ügyrendi kérdésben a tegnap tegnapi a Kari Fórum küldöttség választása során Maxi Bérekesz, aki az Identity Democracy frakció tagja, július 17-én került jelölésre a Kari Fórum küldöttség tagjakának a július az Európai Parlament adminisztrációjától megtudtuk, hogy nem vehet részt teljes jogútakként a Kari Fórum küldöttség rendszerben. A DONT rendszer, ami úgy tűnik, hogy nem mindig működik, értelmében pedig igenis jelöl, jelölt lehetett volna. Úgy tűnik, hogy egy kordon szanitert vontak a mi frakciónk köré egész egyszerűen a plenárisan meghozott döntéseket sem tartják eh, tiszteletben, és rendszer szerűen próbálják valahogy elszigetelni az ID frakció tagjait. Remélem, hogy ez csak egy hiba, remélem, hogy ezt kiavítják, és Pierre Bacass, eh, eh, aki a tengeren túli területek képviselője, tehát európai képviselője valóban betöltheti majd ezt a státuszt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ähm, Herr Kollege, Herr Kollege Mariani zum gleichen Thema. Mariani kolléga ugyanebben a témában kíván hozzászólni? Then please wait, then please wait. Mert ha nem, akkor kérem várjon. Elnézést. Rivier kollégának a következőt mondanám. Nem alaptalan az, hogy a szakbizottságok döntenek, szavaznak. Van egy megállapodás, amely ugyanakkor nem szerepel a házszabályban és itt természetesen politikai aspektusokat is mérlegelnek, ami az ön által említett első pontot illeti. Mindenki indulhat jelöltként, aki teljes jogú tag, és a hozzászólásának ezt a részét ellenőrizzék, de ön két dologról beszélt. Az elsőnek utána nézek, mert ez egy formai kérdés, amelyet szabályoz a házszabály, hogyha a kolléga teljes jogú tag, akkor indulhat jelöltként, hogy megválasztják-e, az már egy másik kérdés. Most pedig Mariani úr következik. A Mariani. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is a DON szabálytiszteletben tartása mellett emelek szót. A múlt héten az AFED szakbizottságban történtek meglepőek voltak. 13 eh, állandó eh, jelentéstevőt eh, kapott 13 ország olyan témákat illetően, mint szomszédság vagy előcsatlakozás, tehát 13 jelentést kapott csupán három frakció, az ECR, a GUE és az ID frakciókat teljes mértékben kizárták. És azt mondták, hogy ezek nem tartoznak a Dohont számításba ezek a jelentések. Érdekel, hogy mikor alkalmazzák és mikor nem ezeket a szabályokat. Ez teljes mértékben diszkriminatív. A 13 jelentés esetében az arányosság elvét egyáltalán nem tartották tiszteletben. Äh, Köszönöm, Mariani kolléga. Válaszom. A Rivier úrnak adott válaszom második részére vonatkozik. Ezek a dolgok általánosságban vannak szabályozva az eljárási szabályzatunkban, hogy legyen kiegyenlítettség, egyensúly, és én nem látom azt, hogy most foglalkoznom kellene azon hozzá szólásával. Persze az elnökhöz fordulhatnak, ez jogukban áll. Most Hán biztos úrnak adom meg a szót, az Európai Bizottság nevében fog szólni. Tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget. hogy az Európai Parlament politikai állásfoglalására reagálhatok a következő hosszú távú európai költségvetés témájában. Az Európai Unió jövőjét alakítjuk az elkövetkezendő évtizedekben. Intenzív munka előzte meg ezt az állásfoglalást, főként a társelőadók, a tárgyalócsapatok, akiket a Költségvetési Bizottság nevezett ki Az, hogy megszülessen ez a politikai megállapodás, nagyon sokan kemény munkát végeztek. A többi pénzügyi tervről jövő héten a tanácsban fognak az európai vezetők tanácskozni. Remélem, és arra kérem őket, hogy az Európai Parlament állásfoglalását figyelembe veszik. Az Európai Parlament novemb- tavaly novemberben elfogadott időközi jelentése jelentős hozzájárulást jelentett a tárgyalású, tárgyalási folyamathoz. Egy év telt el azóta, Eh, európai parlamenti választások is lezajlottak. Fontos, hogy a parlament álláspontja napnál világosabban megjelenjen, ezért örülök annak, hogy az önök állásfoglalása a 2018-as álláspontjukat nagyrészt megerősíti. Politikai állásfoglalásuknak vannak új elemei is, ezekre majd egy perc múlva kikérek, de mielőtt ezt megtenném, emlékeztetném önöket eh, arra, hogy az Európai Bizottság álláspontja a teljes teljesködési szint kapcsán hogy alakul, hiszen az egyik legfontosabb központi elem a még folyó tárgyalásoknak. A 27 tagállam GNI-jának 1,3%-án szeretné megállítani az Európai Parlament a költségvetést, sok tagállam pedig egy százalékon szeretné megállapítani ezt, maximálni ezt a bruttó nemzeti jövedelem arányában. A kettő között kell valahogy kompromisszumot találni végső soron, a több éves pénzügyi tervről meg kell alapodnunk, minél hamarabb annál jobb. A tárgyalások során éppen ezért minél hamarabb előre kell lépni, el kell ismerünk azt, hogy az Európai Uniótól a politikai prioritások terén egyre többet várunk el. Ez egy modern költségvetésre van szükség az uniós hozzáadott értékre, illetve több pénzt kell elkülöníteni az éghajlatváltozás, kutatás, fejlesztés, innováció, digitális biztonság témáira, val foglalkozó programokra. Ez Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a befizetők közül az egyik minden valószínűség szerint kilép az Európai Unióból, ezért módosítani kell például az agrár politikát, illetve a struktúrás politikát. Ez megköti a kezünket, ezért a többéves pénzügyi keretre tett javaslatunk a bizottság nevében 14 század százaléka lenne a 27 maradó tagállam bruttó nemzeti jövedelmének. Úgy érezzük, hogy ez egy tisztességes, méltányos ajánlat mindenki szemszögéből. Az Európai Parlament tavalyi javaslatainak többségét támogatjuk, ugyanakkor a mostani elsoglásoknak vannak új elemei is. Először is, hadd foglalkozzak uh, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásainak finanszírozásával előjogait a következő Európai Bizottságnak én nem szeretném sérteni. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a jelenlegi tárgyalások során elfogadott keret biztosítja a, például az euróövezet versenyképességének garantálását, a jogállamiság szerves részét képezi már most is a több éves tervnek. 120 milliárd eurós befektetés az Afrikával fenntartott kapcsolatokra, illetve a külső fellépésünkre az Európai Védelmi Alap megerősítése 24-szerese lesz ez a mostani kísérleti projekteknek. Ez tehát 590 millió euróról 13 milliárd euróra nőne, hogy konkrét számokat mondjak. Az új kezdeményezések pontos részleteiről többet nem tudok mondani, de az fontos, hogy a tárgyalásokat eltökélten és gyorsan folytassuk, hiszen a politikai iránymutatásokat, amelyeket az elnök előtt asszony felvázolt, konkrét fellépésre kell váltani, ehhez kell igazítani a többes pénzügyi keretet, ugyanakkor nem szabad az uniós programok beindításának késedelmet szenvednie. Ezt kérik tőlünk a régiók, a kis és középvállalkozások, a kutatók, a gazdálkodók, a fiatalok most engedjék meg, hogy az éghajlatváltozással foglalkozik egy kicsit, hiszen önök is felszólítják az Európai Uniót arra, hogy az éghajlatváltozás elleni harcra konkrétabban, célzottabban különítsünk el még több pénzt. Az Európai Bizottság számára fontos téma ez, úgy érezzük, hogy világszinten is vezetővé kell válnunk. Ezért állapítottunk meg magunknak egy magasabb célkitűzést, 25%-át a, kívánjuk a többes pénzügyi tervnek erre a célra elkülöníteni. 320 milliárd eurónyi projekt foglalkozik majd az éghajlat fellépéssel. A 25%-os célkitűzést a tapasztalataink, illetve a felméréseink alapján állapítottuk meg. Úgy érezzük, hogy az éghajlat fellépést majdnem minden európai program segítheti. Vannak, amelyek jobban, vannak, amelyek kevesebb, kevésbé. Éppen ezért kell megerősíteni például a belső piaci programot, az Erasmus, a Kreatív Európát, az Európai Szociális Alapot. A 25%-nál magasabb célkütőzés eh, nagyon nehéz döntéseket követelne tőlünk. Például az azon programok éghajlat céljait növelhetjük, amelyek már most is hozzájárulnak az éghajlat felépéshez. A gyakorlatban ez a közösség agrárpolitikában, az európai regionális fejlesztési alapban és kohéziós alapban sokkal magasabb céleket, célokat jelentene, mert ez ugye kritikus tömegű programokat vagy jelent. Vagy olyan programoknak növelhetjük az égtüzését, amelyek nem járulnak hozzá az éghajlat felépéshez, ez elsősorban az európai szociális alapot érinti, és más új prioritásokat az Erasmus védelem, biztonság, illetve határ ellenőrzés. A ez egy nehéz döntés lenne, a matematikai valóság mégis ezt diktálja, és egyes tagállamok másfél évvel azután, hogy az Európai Bizottság letette az MFF javaslatát, még mindig nem született megállapodás, ezért értem azokat a tagállamokat, amelyek türelmetlenné kezdenek válni. Megnyugtathatom önöket, hogy az Európai Parlamentet és a tanácsot továbbra is ellátjuk olyan szakmai tanácsadással, amely lehetővé teszi a nyitott és konstruktív együttműködést. Végezetül az állásfoglalás felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 2020 elejére dolgozzon ki egy B-tervet amíg e, elfogadásra nem kerül a többéves pénzügyi keret. Az új Európai Bizottságnak kell erre reagálnia, de hogy arra rámutatnak, a 312-es cikkében, illetve magában az MFF rendeletben is megvan a megfelelő jogi keret ahhoz, hogy egy hogyha nem születik megállapodás, akkor se kerüljünk padhelyzetbe. De úgy érzem, hogy egyelőre nem erre kell koncentrálnunk, hanem arra, hogy időben megállapodjunk az új többéves pénzügyi keretről, ágazati alapokon is a részleteket rendezve. Végezetül még egyszer hadd köszönjem meg az önök támogatását abban, hogy a saját erőforrások rendszerét megreformáljuk ahhoz, hogy valóban az MFF fenntartható legyen egy olyan mechanizmussal, ami az uniós költségvetést védi abban az esetben, esetben, hogyha az esetleges eh, források befizetések nem megfelelően alakulnának. Úgy érzem itt az ideje annak, hogy felnőjünk az emberek várakozásához, közös a felelősségünk az ügyben, hogy a több éves pénzügyi keretről megállapodjunk időben ahhoz, hogy az utánunk eh, következő eh, új generációs európai programok 2021. január 1-ével elindulhassanak. Köszönöm. Köszönöm, Hán biztos úr. Következzenek a kollégák, Olbricht kolléga következik. Przewodniczący, pani minister, pani komisarzu, czas... Miniszterasszony, biztos úr, az idő gyorsan telik, egyetemek, polgárok, vállalatok válnak az információra, hogy mi is a helyzet a költségvetéssel. 2020-as évre van, vagy nincs költségvetés. Mikor lesz már döntés erről? Emlékezzünk arra, hogy a bizottság általános jelentését benyújtotta, és 2018 májusában történt mindez, másfél év telt el, a parlament gyorsan reagált erre, és a javaslattal megpróbált foglalkozni. Noha a parlament eljárásai nem is tartalmaznak ilyen szakaszt. Mi már ősszel benyújtottuk álláspontunkat, amely realista volt, minden információt fel vettünk a bizottság szövegéből ezt, semmi nem légből kapott. Nem találtunk ki új prioritásokat, csak azt mondtuk, hogy a Horizont 2020 szat a jövőre fel kell fegyvereznünk megfelelő eszközökkel, és az erasmus is erősítenünk kell. Ez volt a politikai álláspontunk abból indultunk ki, hogy a hagyományos szakpolitikák nem tudnak szisztematikusan foglalkozni ilyen ügyekkel. Aztán itt van még a Brexit ügye is, ugyanakkor az idő gyorsan telik, és nem elég az, hogy időnként információt cserére találkozunk. Az együttműködés csodálatos szó, de ezt élettel kell megtölteni, és végre megállapodásra kell jutni. Elnök, köszönöm Albrecht kolléga. Márkes kolléga következik három percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, elnök úr, Tupurainen miniszterasszony Hán úr, ennek az állásfoglalásnak a címe is kimondja, hogy itt az ideje, hogy megfeleljünk az állampolgárok elvárásainak. Ezért vagyunk most itt. Az a kötelességünk, hogy előteremtsük a pénzügyi erőforrásokat, hogy megfeleljenek ezek az unió célkitűzéseinek. Ezzel a parlamenti állásfoglalással a parlament kifejezi a 2018 novemberi ideiglenes jelentéssel kapcsolatos álláspontját, ugyanakkor ezt meg kell újítani. Tiszteletben kell tartani a 2019 májusi választási eredményeket is. Hangsúlyozzuk az éghajlat fontosságát és azt, hogy a több éves pénzügyi keretet 1,3%-ban kell megszabni, az 27-ek uniójának, GNI-jának 3,3%-a kell legyen. Meg kell erősíteni a kohéziós politikákat, illetve a mezőgazdasági politikát, és eh, a migrációs politikát, a külső, külpolitikát és védelmi politikát, valamint eh, a szociális jogok eh, erős európai pillérét kell megteremteni. Támogatjuk azt az alapelvet is, hogy az éghajlattal kapcsolatos kérdéseket minden egyes szakpolitikába integráljuk. Egy méltányos átalakulást kell biztosítani egy szénsemleges gazdaság gazdaság felé a társadalmi igazságosság elvei alapján, úgyhogy senki sem maradjon le. Támogatjuk egy új mechanizmus létrehozását, amely védi az Európai Unió költségvetését, amennyiben a jogállamiságot nem tartják tiszteletben. Örömmel fogadjuk a politikai kompromisszumokat, amelyeket von der Leyen elnök asszony is elfogadott. Ugyanakkor hangsúlyozzuk azt is, hogy új politikai kezdeményezésekhez új forrásokra van szükség. Ezért támogatjuk az európai zöld megállapodást is, és örülünk azon kötelezettségvállásoknak, amelyeket a megválasztott elnök asszony is támogatott, hogy újra indítson politikai javaslatokat úgy, hogy ezekhez új saját forrásokat társít. Ez egy jó pillanat lesz ahhoz, hogy megreformáljuk az Európai Unió finanszírozásának rendszerét, összhangba hozva a fő politikai politikai prioritásokkal. A parlament kész arra, hogy elkezdje a tárgyalásokat a 2027-ig tartó költségvetésről és a saját forrásokról. Itt az ideje annak, hogy a tanács is elkezdje a tárgyalásokat a parlamenttel a költségvetésről, valamint az ágazati jogalkotásról, amelyek, amely új programokat hoz létre, valamint a jogállamisággal kapcsolatos javaslatot. Késlekedés nélkül megállapodásra kell jutnunk, amely elkerüli a jelenlegi költségvetési keret és a következő költségvetési keret közti űrt, és meg kell felelnünk az állampolgárok elvárásainak is. Köszönöm, Márkes kolléga. Két percben Ájé kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, biztos úr, kollégák, nagy figyelemmel követjük a következő európai csúcs eredményeit. Türelmetlen vagyok. 2018-ban 17 hónappal ezelőtt a bizottság bemutatta javaslatát a következő MFF-re vonatkozóan. A parlament azonnal munkához látott és kifejezte álláspontját és prioritásait. Azóta várjuk, hogy a tanács előre lépjen és döntsön számos dossziét illetően. Az idő szorít, és eljött az ideje annak, hogy felgyorsítsunk a tárgyalásokban. Eljött az ideje annak is, hogy a parlamentet bevonják. A parlament állásfoglalása világos, és most megerősítjük prioritásainkat a KAP és a kohéziós politika büdzsének megtartását illetően, az Erasmus, a Horizont 2020 megerősítését illetően, az új kihívásokra új pénzeket akarunk, és egy mechanizmust, amely a jogalimisághoz kapcsolódik. A következő keret meg kell, hogy feleljen a klímaváltozásnak, és meg kell, hogy a biodiverzitást. Ezen kérdéseket illetően Ursula von der Leyen nyilatkozata a Green Deal beindításával és a határkigazítási adó bevezetésének ígéretével bátorító. Ezen kezdeményezéseket üdvözöljük, de ehhez megfelelő kiegészítő források kell, hogy társuljanak mindig azt halljuk, hogy a parlament egyre többet és többet akar költeni. De hogyha ugyanagy pénz van és több kezdeményezés, akkor más programokból kell elvenni, és ez kevésbé hatékony politikát jelent. Ne hajtsuk az euroszkeptikusok malmára a vizet. A bevételi rendszer, amelyet a 70-es években ö, hoztak létre, mert elavult. A tagállami hozzájárulások az igazságos visszatérítés logikáját táplálják. Ezen kívül egy olyan rendszerünk van, ahol ö, tagállami megközelítés van, ezzel szemben az európai hozzáadott értéket kellene előnyben részvesíteni. Előre kell lépni, tehát ezen dossziékat illetően, amelyek nagyon fontosak a parlament számára új saját források hiányában nem fogunk hozzájárulni a megállapodáshoz. asszony tudja, hogy az önök térfelén pattog a labda, várjuk a szavazatukat, várjuk a döntésüket az európaiak szolgálatában. Köszönöm szépen, Ejé kolléga. Két és fél percben Andersen kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, a klímaválság, a szociális megosztottság vagy a digitalizáció nagy jövőbeli témák, tagállami megoldás nem elégséges ezekhez, erős Európai Unióhoz, Unióra van szükség itt, a zöldek ezt akarják. Egy olyan út akarunk, amely jövőt ad az embereknek, és 20 év múlva klímasemlegesek legyünk. Ehhez változtatni kell és beruházni. A több éves pénzügyi keret helyes esélyt kínál erre nekünk. A német szövetségi kormány és sok más tagállam álláspontja károsítja Európát populista az 1%-os költségvetés mellett kardoskodni és a kis költségvetés mellett a német szövetségi kormány és mások Európa ellenesek. Angela Merkel és Olaf Scholz túl, pénzügyminisztertől többet vártunk volna, azt, hogy bátran sikra szálljanak az erős Európa mellett, és ne kerékötők legyenek. Nem értjük ezt a, az álláspontot. Hogyha a költségvetést csökkentjük, akkor a klímát romboljuk szét, és elfogadjuk, hogy a szociális megosztottság kontinensünkön erősödik. Ezen kívül kevesebb lesz a forrás, a kutatás, a gyors internet és az Erasmus programra is kevesebb forrás jut. A klímát károsító agrárszubvenciókat be kell szüntetni. A, az intenzív állattartás helyett egy megfelelő állattartásra van szükség a jobb vasúti összeköttetésekre. A szociális és a gazdasági beruházások számunkra összetartoznak, és zöldek szemére az egyik legnagyobb botrány az EU-ban, hogy több mint 20 millió, 120 millió embernek szegénységben kell élnie az Európai Unióban. Remélhetőleg többet tud tenni az EU a szegénység leküzdése érdekében. Nagyon örülünk, hogy sikerült a tárgyaló tímnek nagy egységet létrehozni a fontos témákat illetően hogyha együtt harcolunk a fontos témákért itt az Európai Parlamentben, akkor ugye tudjuk, hogy kemény tárgyások várnak ránk a tanácssal, hiszen a jövőnkről van szó, az összes ember jövőjéről az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, Andersen kolléga, két percben Zanni kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Most már jó per hónapja beszélünk a következő MFF-ről itt a plenárison és a szakbizottságban, de az előrelépések szerintem elégtelenek, és most a finn elnökség nyilatkozata ellenére, hogy az év végéig megállapodásra jutunk, nem látjuk a láthatáron, hogy létrejöhet ez a megállapodás. Szerintem ez azért van, mert a következő MFF-re nem pragmatikusan tekintünk, és azért is van, mert a többség itt a parlamentben teljes mértékben utopisztikus megközelítést táplál a jövőbeli MFF-ről. Sokkal többet kérnek, 200 milliárddal többet bizonyos programok finanszírozására és új prioritásokra. Azt hiszem, hogy vissza kell térnünk a pragmatizmushoz, és kérdéseket kell feltenni. Mindig, amikor az MFF-ről vagy költségvetésről tárgyalunk, és több forrást kérünk, a tagállamok ezt nem akarják megadni, és ennek nyilván van oka. Ha egy beruházás jó, akkor azt hiszem, hogy a finanszírozók elégedetten áldoznak rá több forrást, ha nem akarják ezt megtenni, akkor elég nyilvánvaló ennek az oka, azaz, hogy a finanszírozók az adott programokat nem tartják hatékonyabb hatékonynak az adott célok elérésére. Különösen egy túlkapás aggaszt engem. A következő MFF javaslata a feltételességhez van kötve, azaz, hogy ezen, és ez a feltételesség az antidemokratikussá teszi a pénzek oda ítélését brüsszeli bürokraták döntéseitől függenek majd ezek a források hívjuk ezeket a saját forrásokat valódi nevükön, ezek új adók, amelyeket Brüsszel az európai polgárokra akar terhelni, ez nem megfelelő megközelítés, és ilyen úton soha nem találunk megállapodást, hogy ezt az eszközt a polgárok szolgálatába állítsuk, nem pedig politikai zsarolás eszköze legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Zile képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt most egy olyan állásfoglalásról beszélünk, amely nagyon pozitív, itt ugyanis arról van most szó, hogy mit várnak el tőlünk az állampolgárok. Ugyanakkor az elvárások eltérőek. Egyes országokban azt gondolják, hogy a költségvetés magasabb kell legyen, más országok azonban a költségvetés csökkentését támogatnák. A bizottság javaslatát benyújtották, a kohéziós országokban azonban gyakran csalódottak voltunk, ugyanis a Brexit a kiadások tekintetében csökkenti a forrásokat. Nagyon sokat beszéltünk a Brexitről, de nem ez az igazi ok a mezőgazdaság, a közvetlen kifizetések, és látjuk, hogy itt kiegyenlítődik a helyzet, ugyanis a a műtrágya azonos, ugyanannyiba kerül minden országban. Tehát itt most a forrásokat vagy a kiadásokat csökkentjük. És végezetül Kutatás és fejlesztés. Hova kerülnek a források, hol lesz fejlesztés, és hol csökkennek a források, ezt tisztán kell látnunk. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Papadimulis képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm véleménye az, hogy a bizottság javaslata nem megfelelő a több éves pénzügyi keret tekintetében, sőt, kifejezetten elfogadhatatlanok, mert csökkenteni kívánják még az eredeti bizottsági javaslatot, ami igencsak szerény, a tanács ezt tovább vissza kívánja nyesni, csökkenteni kívánja, miközben másfél éve igazából komoly előrehaladást nem sikerült elérni a tanácsban. A parlament vállalta a felelősségét, elvégeztük a házi feladatunkat, mi készen állunk, még egyszer mondom, elfogadhatatlan a tanács, amit mivel eleve a bizottság javaslata sem volt jó, de amit a tanács teszt le az asztalra vagy javasolt, az végképp elfogadhatatlan. Sokkal ambiciózusabb költségvetést szeretnénk Azért, mert itt az ideje, hogy a megszorítások helyett a fenntartható fejlődésre koncentráljunk. Ami a pénzek belső elosztását illeti, hogy pontosan mire fordítjuk ezeket, ez nem logikus, sőt egyes esetekben abszurd, hogy például a védelmi kérdésekre több mint 20 annyi pénzt költünk, közben a közösségi agrárpolitikát mondjuk csökkentjük, a kohéziót csökkentjük. Ez nem lesz elég ahhoz, hogy a saját magunk számára megalkotott ambiciózus célokat elérjük. Tájsz képviselő szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unióról szóló szerződés nem teszi lehetővé, hogy az uniós költségvetést védelmi célokra fordítsuk. Mégis ebben a többéves pénzügyi keretben azt láthatjuk, hogy 27 milliárd eurót kívánnak védelmi célokra fordítani, az Európai Védelmi Alapot pedig 22-szeresére emelik. Ezen költségvetésen kívül a tagállamok az EU Peace Facility-be, a pesco ba illetve a Védelmi Ügynökségbe is nem kevés pénzt forgatnak. Az Európai Unió egy uniós hadsereget kíván létrehozni, ennek bár, bár ezt tagadja, az Egyesült Királyság nem kér ebből, egyik előnye az unióból való kilépésnek, hogy nem kell ebben részt vennünk. Csak hat tagállam teljesíti a NATO kötelezettségét, hogy a GDP 2%-át fizesse, fordítsa védelmi célékra. Hogyha Németország vagy Franciaország ezt nem tudja megtenni, akkor hogyan várhatjuk el, hogy a NATO a mm, segítségükre siessen, amikor erre valóban szükség van? Köszönjük szépen Tyszónak. Másfél percben Fernándes kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament egységes, a parlament várja a tanácsot megint csak, a tanács azonban csigalassúsággal halad előre. Elnök úr, tisztelt tanácselnök nem veszi figyelembe a parlament álláspontját, újból ezt láthatjuk, és a hozzászólásából is az derül ki, hogy nem tartja tiszteletben az európai állampolgárok álláspontját. Szeretnénk fenntartani a kohéziós politikát, a közös agrárpolitikát, a halászatot, a hagyományos politikákat, és ezzel egyidejűleg szeretnénk növelni, erősíteni a kutatást, az innovációt, valamint az éghajlat támogatását, az ifjúság támogatását. Ezek azok a prioritások, és a tanács is azt állítja, hogy vállalja ezeket a prioritásokat. 1,3%-ról van szó, a bruttó nemzeti jövedelem 1,3%-áról, ami nem egy rendkívüli összeg egyértelmű, hogy a több éves pénzügyi keretet csak akkor hagyjuk jóvá, hogyha egy széles körű megállapodást tudunk kidolgozni a közö, az új forrásokról. Átláthatóságot kell, hogy ezek biztosítsanak, egyszerűsíteni kell a helyzetet, és a nemzeti transzfereket enyhíteni kell nem szabad túlzott terheket hárítani az állampolgárokra. Éppen ezért a fiskális harmonizáció kulcsfontosságú. Egy milliárd euró veszett el a csalás, illetve az adó elkerülés miatt. Lehetne egy olyan költségvetésünk, amely lehet, hogy nem nagyra törő, de legalább figyelembe veszi az állampolgárok elvárásait, mert az állampolgárok azt kérik, a tanács ugyanakkor gyakorlatilag mindig nemet mond. A biztos segít, és ha a biztos is segít, akkor a parlament megerősíti ezt az álláspontot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Gárdia Szabál Rubial képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, miniszterasszony. Ma erről az állásfoglalásról vitázunk. Ez, ha lehet, most fontosabb, mint valaha, ha figyelembe vesszük, hogy milyen visszhangok érkeznek a tanácsból. A parlament egy éve már egyértelmű álláspontra helyezkedett arról, hogy milyen legyen a következő éves pénzügyi keret. Ez egy észszerű, józan megállapodás volt, figyelembe veszte a prioritásokat, politikai kötelezettségvállalásokat, és meghatározta azt is, hogy mennyire kellene terjednie a költségvetésnek, innen jött ki ez az 1,3 százalék. Egyértelmű álláspontot alakítottunk ki azzal kapcsolatban is, hogy az európai költségvetés nem függhet kizárólag a tagállami hozzájárulásoktól, éppen ezért ki kell dolgoznunk egy új finanszírozási rendszert, amelynek alapja a belső piac, a méltányos fiskális tehervállalás, és négy dolgot szeretnénk hangsúlyozni a e tekintetben. A parlament megerősíti azt, amit 2000 2018-ban már elfogadott az előző parlament. Továbbá az éghajlat, a klímavészhelyzettel kapcsolatban sokkal határozottabb fellépésre van szükség. A megválasztott elnök, illetve a több biztos, aki jelen volt a meghallgatásokon, elkötelezték magukat különböző kezdeményezések mellett, amelyek még nem szerepelnek a bizottság javaslatában. Éppen ezért azt kértük, hogy ezt vizsgálják felül. És végezetül, ezt is elmondtuk, egy éve várjunk, várunk a tanácsra. Nem fogunk elfogadni bármilyen megalapodást csak azért, mert kifutunk az időből. Igen, ezért kértünk átmeneti intézkedéseket. Tudjuk, hogy a szerződés ezeket lehetővé teszi, de azért a gyakorlat sokkal nehezebb, úgyhogy lássunk neki a munkának. Köszönöm szépen, Gárdia Szabál képviselő, most másfél percben Körner képviselő jön szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy az első hozzászólásomban itt a parlamentben a Renew frakció részéről a több éves pénzügyi keretek kapcsolatban szólalhatok fel, mert ezzel meghatározzuk a következő évek súlypontjait. Úgy gondolom, hogy ez az uniós költségvetés jövő orientált kell legyen, meg kell feleljen a jövő kihívásainak, és egy valódi európai többletértéket kell biztosítson. Ezt úgy érjük el, hogy a nagy kérdésekhez nagy legyen a költségvetés, a kevésbé nagy kérdésekhez pedig korlátozottabb legyen a költségvetés. A nagy európai kérdések közé tartozik számomra a digitalizáció támogatása, a kutatás, az Erasmus, az éghajlatváltozás elleni küzdés, küzdelem, és mindenek előtt a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a külső határok védelme. De ami a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat illeti, a frakcióm szerint egy valamire kell különösen ügyelnünk. Nem lehetséges az, hogy az ember szívesen fogadja az európai forrásokat, de aztán lábbal tiporja az alapvető jogokat és a jogállamiságot. Az Európai Unió egy értékközösség, és aki az alapvető értékeket nem támogatja, az a jövőben ne kapjon uniós forrásokat sem számunkra a Renew támogatásával ez nem fog menni, hogyha a jogállamiság sérül, nem teszünk engedményeket. Egy olyan költségvetést szeretnénk, amely ezt tényleg figyelembe veszi. Köszönöm. Köszönöm. Körner kolléga, Kolman kolléga következik másfél percben. Jó napot, köszönöm szépen az elkövetkezendő évtizedek meghatározók lennek az éghajlat szempontjából. Történelmi döntést kell hoznunk, fel kell nőni a költségvetésnek kihívásokhoz. Előttünk fekvő szöveg új elemeihez tartozik az, hogy a párizsi klímacélt konkrétan megemlítjük a következő pénzügyi tervre vonatkozóan, de tovább kell menni. Hogyan tudjuk ezt garantálni, hogyha számszerű célok nem szerepelnek az MFF-ben? ez az a harc, amit meg kell vívnunk. Az jó hír, hogy az Európai Parlament csak akkor hagyja jó az MFF-et, hogyha a saját források rendszerét megújítjuk. Ebben a szellemben tehát létre majd a pénzügyi tranzakciókra, a szénre, a kerozinra kivetett adó létrehozását támogatjuk. Mind minden beszedett két euróból egy kerül majd az európai költségvetésbe, egy pedig a tagállamokhoz. Ezekre a pénzekre szükség van, hiszen a politikánkat kell kiszolgálni, az emberi jogokat, illetve a föld tiszteletben tartását és megóvását kell, hogy szolgálja az európai költségvetés. Köszönöm. Másfél percben Laport kolléga következik. Elnök úr, tisztelt kollégák, a közös állásfoglalást olvasva gyorsan megértettem, hogy a cél itt a költségvetés növelése. Franciaországban az más és mások a kiadások racionalizációját mindig védik, de itt az Európai Parlamentben egy hihetetlen költségvetés emelést támogatnak. 1300 milliárd eurót kérnek a 2021-27-es időszakra, ez 40%-os emelést jelentene a korábbi MFF-hez képest. Ez egy bürokratikus intézmény tehetetlensége saját költségvetését illetően, és nem akar visszalépni az Európai Unió. Ez a következő jogos kérdést veti fel, ki, fogja, ki lesz a kedvezményezettje ennek, a gazdák, a vállalkozók, a KKV-k, melyek szintén elszenvedik a tisztességtelen verseny következményeit a szabadkereskedelmi egyezmények szaporodása miatt, hát biztosan nem ők lesznek azok, idézem a szöveget, ezen kiegészítő források szükségesek az új felelősségek teljesítéséhez, például a migráció területén, a külső cselekvések és a védelem területén természetesen, ezt nem szeretném kommentelni. Ugyanakkor, amikor arról van szó, hogy új forrásokat, új bevételi forrásokat teremtsenek, ott beindul a fantáziájuk, így például a vámokat illetően, vagy akár a szankciók által beszedett pénzek, vagy a műanyag hulladékra kitett, kivetett adók révén. Az ID ellenzi ezeket az elképzeléseket. Két javaslatunk van. A következő MFF-et korlátozzák, és itt az elnök elvette a hozzászóló mikrofonját. Laport, ez Köszönöm, Laport asszony. Stonca kolléga következik egy percben przyjęcie wieloletnich ram finansowych to nasze wielkie zadanie. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament számára ez a többes pénzügyi terv lesz az egyik legfontosabb kihívás. A kiadásokat és a bevételi oldalt is rendeznünk kell. A tárgyalásoknak mi hamarabb le kellene sikerrel zárulniuk, hogy megfelelő megállapodást kössünk azt kér az Európai Parlament a bizottságtól, hogy egy vészhelyzeti tervet készítsen felkészülve arra, hogy esetleg nem születik időben megállapodás, fontos a kedvezményezeteket ezzel védeni. Ugyanakkor minden erőfeszítést be kell vetni annak érdekében, hogy a megállapodás megszülessen. A saját források rendszerével kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a szerződés 28-as jegyzőkönyvének meg kell felelnie bármiféle megállapodásnak, az új kezdeményezések ennek nem lehet visszamenőleges hatája a kedvezményezetek szempontjából. Köszönöm. Omázsi úr másfél percen a következő hozzászállom. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a Régiók Bizottsága előtt azt mondtam, hogy egy kis kö- európai költségvetés a politikai ambíciónk megszégyenítése lenne. Az, hogy feláldozzuk a közösségi agrárpolitikát, hogy felold, feláldozzuk a kohéziós politikát, ez borzasztó lenne, és az eurofóbok győzelmét jelenteni. Ezt szeretnék az állam és kormányfők. Ezt e, akarták az emberek az európai választások során? Ez az a kérdés, amit felteszek. Ezért olyan fontos, hogy az Európai Parlament ne fogadja el a kohéziós politika költségvetésének csökkentését. Még soha nem volt ennyire szükségünk arra, hogy még nagyobb legyen a kohézió, és a kohéziós költségvetés csökkentése azt jelenteni, hogy a fiatalok képzését csökkentenénk, az innovációt, a régiók befektetéseit, a munkahelyteremtést, az élelmiszer segélyt a legrászorultabbak számára Eh, és még nagyobb területi megosztást hozna. Tehát pont akkor, amikor egy globális eh, válság készülődik, meg kell találnunk a módját annak, hogy az európai polgárokat védjük, megvédjük, ez kötelessége az Európai Uniónak, ezért van szüksége egy igazi költségvetésre, egy olyan költségvetésre, amely a, felnő a kihívásokhoz, például az éghajlatváltozás által jelentett kihíváshoz. Köszönjük Omázsi úrnak, egy percben következik Kolákusics kollega. Postolni. Tisztelt képviselők! Az MFF és az Európai Unió költségvetése fejlesztést kell, hogy biztosítson, és prosperitást minden tagállamnak. A gazdaságilag fejlett országok a piac szélesítése révén mindenféleképpen profitálnak ebből, ugyanakkor a mezőgazdasági termékek esetében Horvátországban 5 év alatt 2000 hét óta három és fél milliárd euró ment veszendőbe a bővítés után. Ugyanebben az időszakban Románia 16 milliárdos pluszt könyvelhetett el a horvát köztársaság. Tehát mióta csatlakozott az EU-hoz, rosszabb helyzetbe került. Noha lehú, lehívott 1,8 milliárdot, de 3,5 milliárdot veszített a gazdasága. Tehát a gazdaságilag fejlett országoktól logikusan kívánhatjuk, hogy jobban járuljanak hozzá az EU költségvetéséhez. Köszönöm. Köszönöm, Kola Kusics kolléga, Murásán kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, biztos úr, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Most, amikor a több éves pénzügyi keretről vitázunk, nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, megerősítjük a parlament álláspontját az európai választások tükrében. Láttuk, hogy az emberek nagy számban járultak az urnákhoz, azt várják Európától, hogy többet tegyünk kutatók, gazdák, fiatalok, városlakók, vidéken élők, több biztonságot várnak, innovációt, kutatást, digitális és célok megvalósítását várják tőlünk. A kötelességünk, hogy meghallgassuk őket, valóra vált megtartsuk az álmaikat. Ezért az első üzenetem miniszterasszony önhöz többet, kevesebbel nem fog menni. Az előző MFF során az volt a filozófia, hogy ha új dolgot akarunk tenni, akkor új pénzt kell találni valahonnan, el kell ezt venni. Létrejött az FC, a Horizon 2020 és a hálózatfinanszírozási eszköz ennek meg itt a, a, a levét. Újabb és újabb példáit látjuk ennek. Új saját forrásokra van szükség, hiszen különben azt kell mondani a diákoknak, hogy kevesebb lesz az Erasmus ösztöndíj, a gazdaság egyeteknek azt kell mondani, hogy kevesebb lesz a támogatás, ezt nem tehetjük meg. Másodszorban, asszony, a kérdésem önhöz az, hogy parlamenttel készen állnak a tárgyalások. A, a finn elnökségtől eddig túl keveset kaptunk, túl keveset láttunk, túl gyengék voltak, sokkal magasabb politikai ambícióra és vállalásokra számítunk. A parlament elfogadta az álláspontját, itt az ideje, hogy leüljünk, és tanács üljön le tárgyalni a parlamenttel, ha nem, akkor az európai kedvezményezettek a tanácsot fogják kiváztatni, nem a mi bánk lesz, hanem születik megállapodás időben. Köszönöm, Muresan kolléga, másfél percben. Goalmini kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Egy általános előre bocsájtás és két gyors téma, amit előre bocsájtanék, az, hogy az állásfoglás nagyon jó, egyetérthetünk vele, erősen kifejezi a parlament álláspontját, azt, hogy legyen egy bátor költségvetésünk a következő hét évre. Remek az ötös bekezdés, amely a saját források felülvizsgálatát irányozza elő stratégiai célként. És a két téma. Nagyon fontos összekapcsolni bármiféle költségvetésben, és Hán biztos úr kedvezően említette a meghallgatás során a bevételi és a kiadási oldalt. A költségvetési politika nem csupán egy bürokratikus gyakorlat, nem egy matematikai teszt, hanem egy mód, ahogyan oda ítéljük a forrásokat a polgárok problémáinak megfelelvén. Ez a demokratikus működésünk kulcsa, mely nélkül a demokráciák nem létezhetnek. Ezek a célok tehát ambiciózusak az ökológiai átmenet, a fiatalok foglalkoztatása, a kutatás, a strukturális alapok, a bevételeket tehát össze kell kapcsolni, hogy ezek teljes mértékben európaiak legyenek. Aztán egyfajta váltásra van szükség, egy minőségi ugrásra, az európai bevételek átalakítása nem azt jelenti, hogy több adót kérünk a polgároktól, sőt, azt jelenti, hogy a netó hozzájárulást csökkentjük, és az adókat európai szintre emeljük, integrált látásmód és nem szuverén látásmód keretében. Elnök, köszönöm Gualmini kolléga, Torvalds kolléga következik másfél percben. Erde talman, kommissionens medlem, beste miniszter. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszterasszony. Milyen a tanácsot adhatnék a finn soros elnökségnek? Először is próbáljanak megbírkózni a Brexit ügyével, hiszen ez nagyobb szolidaritást és több pénzt kíván majd a tagállamoktól. Meg kell tar- be kell tartanunk az ígéreteinket, kutatás, fejlesztés céljára több pénzt kell fordítani. Harmadik, amit már többen említettek, sürgősen beruházásokra, befektetésekre van szükségünk Európában. Nagyon aggasztó, a befektetési beruházási helyzet Európában. Nem sikerül minden ígéretünket tartani ez ügyben. És méltányos megoldásokat kell keresni, nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, tudományos és gazdasági források tekintetében, hogyha ezekre eh, nem találunk megoldást, akkor Európában majd lesz. Köszönjük, Torvalds úr! Ez folgt für eine Minute, Herr Kollege Kuss. Kuss Kursz kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Andresen kollégának szeretnék köszönetet mondani. Tanultam ma is valami újat, megtanultam azt, hogy a tanács, ha nem szeretné növelni a költségvetést, akkor populista. Én szívesen vagyok populista, hogyha ez a populizmus definíciója, mert mi sem szeretnénk több pénzt kiadni. De mi a populizmus? Ebben az esetben mindig számokról esik szó, mindig azt halljuk, hogy a bizottság 1,1%-ot, a GNI 1,4%-át szeretné, a parlament a bruttó nemzeti jövedelem 1,3%-át. Ez így nagyon ártatlannak hangzik, itt apró számokról van szó, de hogyha ezeket átszámoljuk, akkor ez 11 százalék, vagy 30 százalék, és hát ezt kellene megmondani az állampolgároknak. Azon állampolgároknak, akiknek az elvárásait teljesíteni szeretnék, hiszen itt róluk van szó. Amikor állandóan emelésekről beszélünk, és az állampolgárok ezt egyáltalán nem szeretnék, akkor olyan ez, mintha homokot szórnánk a szemünkbe, már pedig ezt alig ha akarhatjuk. Köszönöm szépen. Kúsz kolléga, most pedig egy percben Overgaard Nielsen képviselője a szó. Acknowledges that the the UK is leaving EU. E az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, 100 milliárd eurós befizetése a több éves pénzügyi tervben nem is szerepel. Visszakapjuk a demokráciát, így nem veszünk részt abban, hogy a visszatérítéseket megszüntessék, például a brit vészítelést. Egyre több pénzt költenek majd védelmi kérdésekre, európai hadseregre. 20%-kal kívánják növelni a költségvetést, miközben az emberek az elmúlt 10 évben eh, szinte semmivel sem visznek többet haza a hónap végén. Ez szégyen, és ez elképesztő arrogancia, hogy mennyire figyelmen kívül hagyják az emberek mindennapjait. Az önök parlamentje próbálja az európai adófizeték bizalmát megszolgálni, és próbáljanak spórolni önök is. Kezdjük talán a, a sofőrök által vezetett luxusautókkal, illetve járjunk el úgy, mint ahogy ezt bármilyen európai cégtől elvárjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen Overgaard Nielsen úrnak, most pedig Holmája képviselője szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, ha végig hallgatom az különböző elvárásokat, akkor azt kell mondjam, hogy a parlament álláspontja elég tisztességes. Azért, mert új feladatok hárulnak majd ránk, például a védelem, és hogyha az előző képviselőt hallgatja az ember, akkor úgy látszik, hogy a béke és a barátság helyett vitát akarnak szítani az európai államok között. Mi békét szeretnénk, éppen ezért a védelmi politikát közösségi szinten kell alakítanunk. Fontos kell legyen számunkra ez, a kutatás, a fejlesztés, innováció, digitalizáció, olyan témák, amelyeknél tudjuk, és egyébként Hát büszke vagyok én Bajorországra, de azért más is van a világon Bajorország, más is van Bajorországon kívül. Az ég nem csak Bajorország fölött van, hanem egész Európa fölött. Éppen ezért a kutatást Európára kell kiterjesztenünk. Ez az egyik legjobb kutatási program a Horizont 2020. A tanács ebben már megállapodott, tartalmi kérdésekben is megállapodás született még a korábbi MFF felőtt, ugyanakkor a kiadásoknál akadozik a gépezet. Én nem azt akarom mondani feltétlenül, hogy többre van szükség, de hogyha egyre több és több a feladat, akkor nem marad más megoldás, mint az, hogy a finanszírozást is némileg növeljük. Úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem az Európai Parlament nagyon is konzekvens álláspontra helyezkedett. Hohlmeier. Köszönöm, Holmeier képviselő. Most äh, Lara Turu képviselője szó az SZND-től. Egy percben. Kedves barátaim, hogy megnyerjük a klímaváltozás elleni küzdelmet, az Európai Bizottság azt mondotta, hogy 175 äh, és 240 milliárd euró hiányzik minden évben. Hogyan nyerjük meg ezt a csatát, ha nem emeljük a költségvetést? Itt Mindenképpen védeni kell a munkavállalókat, a KKV-kat a következő pénzügyi válságtól. Hogyan, ha nincs forrás erre? Növelni kell, tehát a saját forrásokat. Amikor 33-ban Roosevelt ö, ö, hatalomra jutott, ö, hát négy év alatt megháromszorozta a költségvetést egy ö, hatékony adó ö, ö, rendszer révén Európában. Ö, a profitadó 40%-ról 20%-ra csökkent, az osztalékok ö, volumene pedig megnőtt. Mario Mont is elmondta, Jacques Delors is mondta, hogy saját forrásokra van szükség, egy profitadó lehet a része ennek. Hogyha nem nyerjük meg ezeket a csatákat, ez súlyos problémákat jelent, ezért egy sokkal ambiciózusabb költségvetésre van szükség. Elnök, köszönöm, kedves kolléga, Hojcsik kolléga következik a Rinyó frakció részéről. Elnök asszony, biztos úr, asszony, kedves kollégák! Ez a költségvetés olyan fontos nekünk, mint a mindennapi kenyerünk, egész Európában a klímaválság fenyeget a biodiverzitás, ott van Amazonia témája, az erdőírtás, a toxikus anyagok, itt vannak körülöttünk. Ez a költségvetés tehát esélyt kíván, kínál, hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak. Itt az arányszámok mindenképpen ambiciózusak kell, hogy legyenek. Nagyon fontos a szakpolitikák közötti következetesség, hogy tudja a jobb kéz mit csinál a bal. Nem mondhatjuk azt, hogy védjük a klímát, a környezetet, aztán meg károsítjuk a cselekvéseinkkel. Pedig tovább is ez történik. Európának megújuló energiaforrásokra van szükség, olyan iparra, amely nem szennyez, védenünk kell a környezetet, az állatokat, a gazdákat a gyermekeinknek jövőjük kell, hogy legyen, nem szabad becsapnunk őket. Elnök, köszönöm szépen, kolléga Dorfman kolléga következik a néppárt részéről. Tisztelt kollégák, számomra egyértelmű, hogy a költségvetés jövő orientált kell, hogy legyen, és új prioritások is kell, hogy szerepeljenek benne, de nem szabad megfeledkeznünk azért a régi hagyományos politikákról sem, mert ezek beváltak, és éppen ezért meg kell sporolnunk, meg, meg kell előznünk a hibákat. Itt ne tartozik például a mezőgazdaság. Az új költségvetés csökkenteni a mezőgazdasági forrásokat, forrásokat, és ezt több tagállam nem hajlandó elfogadni. Ami azonban számomra még súlyosabb, az az, hogy a javaslat jelentősen csökkenteni a vidékfejlesztésre különített összegeket. Ez számos régióra számára a fő eszköz a vidéki térségek fejlesztéséhez. Hogyha ezt az alapot egynegyedével csökkentjük, akkor a gazdagabb államok, egyébként pont azok, akik ezt nem akarják megfizetni, a bizottság által javasolt keretet, saját forrásokkal fogják ezt megtölteni, mások pedig ezt nem tehetik meg, és ezért még nagyobb szakadék alakul ki az unión belül, ez pedig nem lehet egy tisztességes politika célja. Köszönöm Dorfman kolléga, Sastel képviselője a szó a Rényú frakciótól. Elnök asszony, kedves kollégák, Ma, amikor megszavazzuk ezt az állásfoglalást, egy erős politikai érzést akarunk küldeni az európai polgároknak, kifejezvén, hogy aggodalmaikat meghallgattuk. Ez egy figyelmeztetés is a tanács felé, hogy szándékunkat, hogy részes felei legyünk ennek a vitának, vegyék komolyan a jövőbeli több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokban. Kedves kollégák, a prioritásainkat finanszírozni a nehéznek ígérkező Brexit előtt nem csupán azt igényli, hogy korszerűsítsük, egyszerűsítsük a saját források rendszerét, hanem azt is, hogy újakat hozzunk létre. Csak egy ambiciózus költségvetéssel felelhetünk meg az új prioritásoknak, a klíma, a fiatalok foglalkoztatása, a képzés, a kutatás, de akár az euróövezet megerősítése területén is. Egyébként egy ambiciózus kapra van szükségünk, hogy védjük gazdáinkat és jövedelmüket, hogy képesek legyenek egészséges, fenntartható, hozzáférhető áru, minőségi és környezetbarát élelmiszerek előállítására. Elnök, köszönöm kolléga. Karasz alelnök következik, tessék egy percben. Alelnök, elnök asszony, biztos úr, miniszterasszony, Oscar Wilde mondása mond, jut eszembe. Egy cinikus olyan valaki, aki mindennek ismeri az eredet, de semminek nem ismeri az értékét. A populisták szerintem olyanok, akik halazgatják a beruházásokat, ezeket pazarlásnak minősítik, kutatásba, képzésben nem akarnak beruházni, a klímacélok, a szociális kohézió, a külső határok védelme, a biztonság, a védelem, a külpolitika, ezeket nem akarják elismerni. A mai vita és a következő hetek vitái a nacionalizmus, a populizmus, a gyávasság, a tudatlanság jegyében is zajlik, és ezzel szemben fontos lenne, hogy felelősen tekintsük a jövőben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az százalékos határ ért mindannyian felelősek vagyunk a jövőben. Ha a tanács nem ismeri ezt fel, akkor elárulja a jövőnket, és továbbra is hallogatja a fontos célok megvalósítását. Biztos úr, mi az ön oldalán vagyunk, támogatjuk önt a tárgyalások során, mindenféleképpen megfelelő jövőt kell építenünk. Elnök, köszönöm, Káresz kolléga, következzenek a spontán hozzászólások, jól állunk az időben, és ez egy fontos vita Európa alapjairól, jövőjének alapjairól, ezért hét kollégának fogok szót adni, Montero de Aguiar kollégával kezdjük néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian uh, tudjuk, uh, hogy a Lisszaboni szerződés egy közös hatáskört szabott meg. A következő pénzügyi kerettel kapcsolatban pedig tavaly egyértelmű volt az Európai Parlament álláspontja. Létrehoztunk egy költségvetési sort a fenntartható fejlődés érdekében is, ezért arra számítunk, hogy azonnal jöjjön egy bizottsági javaslat, amely elismeri ennek az ágazatnak a fontosságát. Sajnálatosan a tagállamok és a bizottság eddig nem álltak elő javaslattal. A turizmus jelentősen növekedett az elmúlt év során is, és ez nem csak hazán Portugália számára egy fontos ipari ágazat, hanem egész Európa számára. És ez az ágazat lehetővé tette azt is, hogy különböző országok gyorsabban kilábaljanak a gazdaság és pénzügyi válságból. Éppen ezért felszólítom a bizottságot és a tagállamot, itt az ideje annak, hogy megfeleljünk az állampolgárok elvárásainak, ezért legyen a fenntartható turizmus egy prioritás. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát. Az SZND frakciótól Újradóra képviselő. doamnă președintă tudor ciuhodaru mă numesc sunt din iași românia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Román képviselőként fogok véleményt mondani erről a témáról. Csiódáru képviselőnek hívnak egyébként. Úgy érzem, hogy úgy kell meghatároznunk a tövés pénzügyi keretet, hogy az európai polgárok valós ö, igényeit ö, kiszolgáljuk, hiszen a szegényebbek nem tudnak a gazdagabbak helyet fizetni, ez világos.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 az egészségügyi ellátórendszer, a kórházak, az autópályák, a mezőgazdaság, ezek mind-mind olyan területek, amelyeket, amelyekhez pénzre van szükség. Rengeteg kérdés felmerült, az éghajlatváltozás elleni harc, az innováció, és így tovább, és így tovább, de hogyha az alapigényeket nem elégítjük ki, akkor hogyan számíthatunk az állampolgárok bizalmán? Elfelejtsük el, hogy kiküldött bennünket ide az Európai Parlament, de a választópolgárok vagyok. Én a saját választóim igényeit próbálom ezzel a köcsötéssel szolgálni. Renew Flégó kolléga a Renew frakció részéről. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Azt mondanám, hogy a Brexitből még több kíves adódik, ehhez sikeres gazdasági modellre van szükség, amelyet az EU és az összes ország használhat. Sajnos az EU költségvetés nem elég vizionárius. Európában kellene, hogy a legnagyobb legyen a GDP növekedés és a legmagasabb szintű életminőség. Definiálnunk kell stratégiai prioritásunkat, mint az oktatás, a digitalizáció, a zöld politikák, a biztonság. Mindebben nélkül nem lehetséges a kohéziós politikát is megfelelően működtetni, és megfelelően kell elosztani a forrásokat az országok között is. Én hiszek Európában, a tagállamok szolidaritásában és a kohéziós politikában. Köszönöm elnök, köszönöm kolléga, most Tumásics kolléga következik az ECR részéről. Az MFF bizottsági javaslata eh, mindenféleképpen eh, nem okoz elégedettséget. Új prioritások eh, vannak itt, ugyanakkor a közös források nem elégségesek. Hogyan lehet a kohéziós források csökkentését indokolni, noha itt a migránsok hosszú távú integrációjáról is szükség van. Horvátországból kitelepülnek a fiatalok, több kohéziós forrásra lenne szükség, hogy elérjük az európai sztenderdeket Horvátországban. Ugye a vidéki területeken az életet meg kell könnyíteni, a mezőgazdaságnak versenyképesnek kell lennie, tehát nem lehetséges csak a forrásainak csökkentése sem. Ez a javaslat a jellegi állapotot betonozza be, ez teljes mértékben elfogadhatatlan számomra ez a javaslat, és mindannyian egyet kell, hogy értsünk ebben. Köszönöm. Herzlichen Dank. Elnök, köszönöm szépen, kolléga. Ferrer asszony következik a GUE részéről. Köszönöm, elnök asszony. Ez itt egy aszimmetrikus integráció, az egységes piac, a közös valuta, a közös piac előnyei és hátrányai mindig ugyanazok fizetik meg a károkat. Fel kell lépni ugyanakkor a különbségekkel szemben, a fejlődés aszimmetrikus vetületeivel szemben kellene, mm, hangsúlyozom, de ez nem történik meg, mert a bizottságnak soha nincsenek kellő forrásai ehhez. Ennek ellenére, ahelyett, hogy megerősítsük megerősítenék a kohéziót, egy nagy csapást mérnek rá. Ez annyi, mintha ugyanazt mondanánk, hogy olyan országokat sújtjuk, mint Portugália, amelyek számára nagyon jelentős a kohézió. És mindez csak azért történik, hogy a nettó befizetőknek kedvezzünk, akik most egy nagyon veszélyes, militarista úton kívánnak elindulni, és a kohézió kárára akarják ezt finanszírozni. Szerintem ezt az utat el kell vetni. Az állásfoglalás, amelyről vitázunk, sajnos nem elég megalapozott, hanem éppenséggel legitimálja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Folytatjuk a vitát Várbon képviselő az EPP-től. Jag har alltid förespråkat en stram... Köszönöm, elnök asszony. Én mindig is a szigorú költségvetési politika mellett ö, szólaltam fel. Ezt elmondtam ö, képviselőként otthon saját hazámban és itt az Európai Parlamentben is. Nem szabad hagynunk azt, hogy az európai költségvetés végtelenségig dagadjon, nem szeretnék még több svéd pénzt látni az európai Unióban. A svéd befizetés 40%-os növekedése sokkal magasabb, mint amit én bármikor el tudok fogadni. Valóban nagyok előttünk kihívások, főként a versenyképesség ügyében. Nagy hiba lenne a vállalkozókat és az európai polgárokat arra kényszeríteni, hogy még több adót fizessenek annak érdekében, hogy az uniós költségvetést megnöveljük. Modernizálni, hatékonyabbé, hatékonyabbá kell tenni az európai költségvetést, infrastruktúrális fejlesztéseket sokkal hatékonyabban szabad csak végrehajtani, így tudunk igazi változást hozni az emberek életében. Köszönöm, és az SND frakció részéről Márkes képviselő az utolsó hozzászóló. Obrigado, senhora presidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, ezek nehéz idők. Európa most az egyik legnagyobb kihívásokkal teli időszakán vonul keresztül, azért mert felelőtlen az Egyesült Királyság kormánya, amely mindent kockára tesz választási megfontolásokból és ez már jó néhány éve folyik így. Az Európai Tanácsnak éppen ezért döntenie kell arról, hogy hogyan nézzünk szembe ezzel a helyzettel. Az Unióra nézve nagyon komolyak a kihívások, jön a gazdasági lelassulás, ezért most egy határozott erős költségvetésre van szükség, hogy bizalmat nyújtsunk a befektetőknek, és előmozdítsuk az Unióban a növekedést és a kohéziót. Ehelyett azonban azt tapasztaljuk, hogy a tanácsban többen még inkább szeretnék csökkenteni csökkenteni a költségvetés tervezetet. Ahogyan az elnök is elmondta, ez nem elég. Éppen most az egyik parlamenti képviselő a néppárt részéről ugyanezt az álláspontot védte, mint az Európai Tanácsban az említett tagállamok. Egyértelmű már, hogy honnan jönnek ezek az álláspontok, ezek nem elfogadhatóak. Több Európára van szükségünk, szembe kell néznünk ezzel a helyzettel úgy, hogy több Európát támogatunk, és nem pedig alacsonyabb költségvetést, ahogyan azt a tanács szeretné. Köszönöm szépen, most pedig Hán biztos úr szó frau präsidentin minister dear members! Uh, miniszter asszony tisztelt képviselők! figyelemmel és érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásaikat amelyek azt mutatják hogy az európai parlament meggyőző többsége szeretne modern, ambíciózus költségvetést látni, amely kiállja a jövő problémáját próbáját, bocsánat, az önökállás foglalása tükrében nem szabad tovább késedelmet szenvednie a jövő, a következő generációs programoknak. Tartozunk annyival az embereknek, hogy kiszámíthatóságot garantálunk nekik, főként a digitális éghajlat és határ ellenőrzési feladatokat. az októberi Európai Tanács MFF vitáját előkészítendő koreper dokumentum kapcsán annyit mondhatunk, hogy örülünk annak, hogy ez megszületett, mégis csalódás kelt annak a tartalma. Nagy a különbség az intézmények között nehéz lesz ezt áthidalni. De Éppen ezért felszólítjuk a tanácsot, illetve a tagállamokat, hogy az Európai Parlament elsoglalását vegyék figyelembe, és szeretnénk mm, ösztönözni a párbeszédet az intézmények között, de remélem, hogy a parlamenti tárgyalócsapattal karöltve, együttműködve időben sikeresen lezárhatjuk a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokat. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig eh, Tupuránen asszony kap szót a tanács részéről. Eh, tisztelt eh, képviselők, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a nagyon hasznos kommentárokat, nézeteket, kérdéseket, és az egyértelmű megállapításaikat is. A fő kihívásaink közül sokat említettek a mai vita során. Elég, ha megemlítem az innovációt, az éghajlatváltozást, a beruházásokat, a fenntartható mezőgazdaságot, kohéziót, és végül, de nem utolsó sorban a jogállamiságot, a közös értékeink tiszteletben tartását. Magától értetődő, hogy ezek közös érdekeinket szolgálják, az intézmények és az európai állampolgárok közös érdekeit, mert, és ezek közös kihívások is egyben. Ezeket a közös költségvetésünkben is tükröznünk kell, a következő több éves pénzügyi keret pedig választ kell adjon, ez, adjon ezen közös kihívásokra. Hölgyeim és uraim, a több éves pénzügyi keret nem csak egy számviteli gyakorlat, hanem ez egy végrehajtási eszköz amely a politikai döntéshozatalt hivatott megkönnyíteni. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy milyen hozzájárulásokra van szükség a tagállamok részéről. Ezek a hozzájárulások méltányosak, végrehajthatóak kell, hogy legyenek, és mindenki számára elfogadhatóak, az összes tagállam számára. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megismételjem hogy a finn elnökség elkötelezett amellett, hogy rendszeresen találkozik az általános ügyek tanácsa előtt az Európai Parlament tárgyaló csapatával. A párbeszéd számos ágazati dosszié témájában már elindult, folytatódik, és várjuk az Európai Parlament álláspontját is ezen kérdésekben. Szeretném még jelezni, hogy itt és most ebben a teremben együtt vitázunk a következő több éves pénzügyi keretről, eszmét cserélünk a következő költségvetésről. Tehát az új MFF-et nem fogjuk közös erőfeszítések nélkül elfogadni, meg kell győződnünk arról, hogy alkalmas ez a költségvetés a jövő kihívásaira. Köszönöm szépen, és folytassuk a munkát. Köszönöm, miniszter asszony, és sok sikert kívánunk most a következő tanácsülésen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és áttérünk a napirend következő pontjára. A TUM jelentés következik, foglalkoztatás és szociálpolitikák az euróövezetben. Tom kollégának adok tehát szót hogy bemutassa jelentését, de ezelőtt még szeretnék rámutatni arra, hogy egy új rendszert kísérletezünk ki. A spontán hozzászólások, kéketyes hozzászólások elektronikus bejelentését illetően. Ezről vonat, erre vonatkozó információkat megkapták e-mailen is. Tehát a szavazókészülékükkel tudnak jelentkezni ezen hozzászólásokra. Persze ehhez a szükség, szükséges a szavazókártyájuk is, hogyha ez nincs ö, önöknél a mai napon, akkor kéz felemeléssel tudnak ö, jelentkezni, illetve a megfelelő papírra tudják a nevüket beírni és kérem, hogy mindenki tartsa magát szigorúan a hozzászólási időhöz, hogy a lehető legtöbb időnek, ö, kollégának meg tudjuk adni a szót a spontán hozzászólások keretében. Most pedig következzék a jelentéstevő asszony, Tom kolléga, négy percben kap szót, tessék. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, a szociálpolitika az euróövezetben Nem hallani? Most már hallani? A little bit closer, please. So. Ah. Kérem, egy kicsit próbáljon közelebb hajolni a mikrofonhoz, hogy mindannyian jól halljuk. Tehát örömmel vezetem fel a szociálpolitika témájában készült jelentésemet, amelyet a Foglalkoztatásügyi és Szociális Bizottságban a meggyőző többség támogatott. Szó, észtként eh, elmondhatom, hogy miniszterelnökünk eh, Jean-Claude Junckerrel együtt írta alá a szociális jogok európai eh, szociális jogok pillérét. Ez egy nagyon ambiciózus dokumentum volt, amelyet az Európai Parlament is támogatott. felsorolt azokat a teendőket, amelyeket végre kell hajtanunk. Tyson biztos asszony rengeteget tett annak érdekében, hogy javuljon a helyzet Európában. Tudjuk, hogy ez nem könnyű. Akárhányszor hányszor szociális kérdésekről van szó, akkor mindig a szubszidiaritásra takaróznak, de hát tudjuk, hogy a helyzet messze nem ideális. 2012 óta az európai szemeszter keretében országspecifikus ajánlásokat adnak ki, nem csak gazdasági, hanem szociális kérdésekben, szociálpolitikai kérdésekben is. Ahogy azt a jelentés is említi, ezen ajánlások végrehajtásának aránya elfogadhatatlanul alacsony. Némi előrelépésről beszámoltak az ország specifikus ajánlások 72%-a esetében, míg korábbi években 2018-ban 39%-ra csökkent ez az arány. Ilyen alacsony még soha nem volt, meg kell találni az Európai Bizottságnak a módját arra, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy ugyanolyan fontos a szociálpolitika, mint bármely más szakpolitikai terület. Éppen ezért érdemes végig gondolni azt, hogy nem euró övezeti országokra is kiterjesszük ezeket az ajánlásokat. Ursula von der Leyen, mielőtt a parlament támogatta volna a jelölését, azt ígérte a első beszédében, hogy a mandátum első száz napjában a minimálbér, európai minimálbér vezetése érdekében letesz egy javaslatot az asztalra. A szkeptikusnak mondom, hogy ez az ajánlás figyelembe veszi majd a tagállami szabályokat, a szubszidiaritás senki nem kívánja megsérteni a szegénységben élőknek kell segíteni annak érdekében, hogy a társadalmi kirekesztés ellen felépjünk. Ha nem így járunk el, akkor egy olyan Európában fogunk felnéni, ahol egyes területek teljesen elnéptelennek, miközben máshol pedig a kelleténél több is lesz talán a lengyel vízvezeték szerelőből. Nos, úgy érzem, hogy éppen ezért közösen kell fellépnünk. Itt vannak a, a fogyatékkal élők kérdései, a kisebbségek, a férfiak és nők közötti óriási bérbeli különbségek kérdése. Ezeket meg kell oldani, ezt várják tőlünk az Európai Parlament, ezt várják tőlünk az európaiak, tőlünk az Európai Parlamenttől, de a nemzeti parlamentektől egyaránt. A jelentés felszólítja az Európai Bizottságot arra is, hogy egy európai munkanélküli viszontbiztosítási rendszert fogadjon el. Az Európai Szakszervetes Szövetség ezt üdvözli és támogatja. Furcsának tartom azt, hogy azt mondják, hogy igen és nem, de csak ezt és ezt és ezt a módosítást támogassák. Remélem, hogy ebben a fontos munkában számíthatok az önök támogatására. Köszönöm szépen, most pedig Tiszem biztos asszony kapja meg a szót. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, az európai gazdaság már hetedik éve növekszik, és ma több ember dolgozik, mint valaha. A szegénység csökken, hála a jó munkaerőpiaci kilátásoknak Európa akkor is jobban teljesít, hogyha a gazdasági kormányzást nézzük, figyelembe véve az európai szemeszter. Elértük azt, hogy a szociális és gazdasági szakpolitikákat egyensúlyba hozzuk. Az európai szociális pillérnek köszönhetően megosztjuk a jó gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat, elemzéseket végzünk, és közös megáll, megért, egyetértésre jutottunk a tagállamokat, tagállamokkal és a szociális partnerekkel. Ugyanakkor, ugyanakkor továbbra is vannak különbségek a tagállamok között és azokon belül, ugyanis a munkaerőhiány nő egyes országokban, máshol pedig a munkanélküliség a magas a szegény munkavállalók helyzete továbbra is súlyos, minden tizedik embert fenyeget a szegénység a munkaerőpiac szegmentálódik, és ebben az összefüggésben egy fő prioritás kell legyen az, hogy a munkaerőpiacokat inkluzívabbá tegyük, és biztosítsuk azt, hogy minden új munkahely jó minőségű munkahely. Sikerült ugyan elérnünk jobb oktatási eredményeket, sokan nem tudnak megfelelően elhelyezkedni, és itt nagyon komoly lehetőségek vesznek el, amelyek pozitív hatást válthatnának ki a gazdaságra és a társadalomra, és ezért biztosítanunk kell a megfelelő gyermekgondozási létesítményeket, valamint a család és a munka összeegyeztethetőségét. A digitalizáció is alapvetően megváltoztatja az európai társadalmakat és a gazdaságot. Teljesen egyértelmű, hogy növelnünk kell az oktatásba, képzésbe és a készségek javításába fektetett beruházásokat, hogy segítsük az embereket ezen változó időszakban, bővítsük a technológiák felhasználtságának körét, és elősegítsük a méltányos átalakulást egy klímasemleges gazdaság felé. Tisztelt képviselők, az emberközpontú szakpolitikákra van szükség, ugyanis noha a szegénység végre csökken, ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy egyre több európai ö, sérülékeny helyzetben van. Ezt elősegítik a bizonytalan munkaszerződések, az alacsony bérek, valamint a technológiai változás, illetve különbségek a tagállamok, a régiók és az ágazatok között elő kell segítenünk mindenkinek a beilleszkedését a jövő társadalma, társadalmába. A szociális védelmi rendszereket hozzá kell igazítanunk a változásokhoz, hogy megle, megfelelő védelmet nyújtsanak az embereknek. Tisztelt képviselők, ebben az összefüggésben szerettem volna köszönetet mondani a Foglalkoztatási Szakbizottságnak és a képviselőknek ezen kiegyensúlyozott jelentésért. Ez felvázolja pozitív trendeket, valamint az előttünk álló kihívásokat is, egyetértek a felhívásával és a következtetésével. Meg kell birkoznunk ezen változásokkal, egy olyan szociális piacgazdaságot kell létrehoznunk, amely működőképes és a változó időszakokban is támogatja az engereket. Ez áll a szociális pillérek, e-, a szociális jogok pillére mögött. A pillér végrehajtása már elkezdődött, az elveit beágyaztuk, az elmúlt két szemeszter gyakorlatának minden szakaszába, és az ország specifikus ajánlások majdnem fele, 44% a pillérrel kapcsolatos prioritásokat hangsúlyozza. Fontos jogalkotási intézkedéseket is javasoltunk és végrehajtottunk. Ezek kapcsolódnak a pillér különböző elveihez, és az európai finanszírozást átirányítottuk a pillér végrehajtása felé, hogy jobb legyen a kapcsolat az európai alapok, alapokkal is. A pillér hozzájárult ahhoz is, hogy javítsuk a munkahelyek minőségét, a szociális igazságosságot és a méltányos átalakulást helyezzük az európai menetrend középpontjába. A szociális jogok európai pillére a jelenlegi leköszönő bizottság egyik fő öröksége, de a munka még nem ért véget, ezzel mindannyian tisztában vagyunk az Európai Parlament támogatásával, a bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek támogatásával ez a pillér még nagyon hosszú jövő elé tekinthet és az új ciklus elkezdésével a szemeszter az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzéseire helyezi a hangsúlyt a szemeszter jogalapjával összhangban. Tisztelt elnökasszony, hölgyém és uraim, további erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a társadalmunk inkluzívabb legyen és felkészítsük a jövő változásaira. Erősebb ellenállóbb gazdaságok és társadalmak szintén erősíthetik az euróövezet ellenálló képességét, és elősegíthetik a gazdaság és monetáris unió elmélyítését. Mindannyian tudjuk, hogy a pillér elveinek gyakorlati végrehajtása, valamint a fenntartható fejlesztési célok elérése egy közös vállalkozás, erre nemzeti és európai szinten is törekednünk kell. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság továbbra is elősegíti majd Európa szerte a jobb élet körülmények kialakítását, és támogatja a vállalkozásokat és az állampolgárokat is ezekben a nehéz időkben. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig először az eszmecserében Walsh képviselő kap szót az Európai Néppártól. Köszönöm Jana Tumnak, az előadónak és a többi kollégának az együttműködést ezen témában, főként a néppárti kollégáknak. Roppant fontosnak tartom, hogy minden tagállamban jól működjön a szociálpolitika, és hogy ezek nem mondjanak egymásnak ellent, egy irányba kell haladnunk. Ez a jelentés felhívta figyelmet arra, hogy a fennálló európai problémákra megoldást kell találnunk például a fiatalok munkanélküliségének csökkentése, szegénység, főként a gyerek szegénységen fel kell lépni, a munkerőpiaci részvételt javítani, növelni kell, hogy mindenki részt vehessen a munkaerőpiacon, ezáltal növelve a versenyképességet, illetve felkészíteni a jövőre nem csak a szociális ellátórendszert, hanem az emberek készségek készségekkel, megfelelő készségekkel való felvértezése is nagyon fontos. Így kell az elkövetkezendő évekre felkészülni. Holnap lesz a mentel egészségügyi világnap. Szeretnénk, hogyha ezen a téren is konkrét intézkedések születnének. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Unió egyre kevésbé figyel a mentál egészségügyi kérdésekre az elmúlt években, annak ellenére, hogy ez óriási személyi, személyes és gazdasági költségeket ró társadalmainkra nem vigyázunk eléggé az emberek egészségére, hogyha a mentál egészségügyet elhanyagoljuk. Ez egy olyan szakpolitika, amelyet javítanunk kell az Európai Unióban, ez a jelentés is konkrét intézkedéseket sürget, főként a megelőzés terén a biztos jelöltek meghallgatása során ígéretet kaptunk arra, hogy erre a területre odafigyelnek. Remélem, hogy az elkövetkezendő években a parlamenttel együttműködnek. Még egyszer köszönöm Jana Tumnak a kemény munkát. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Walsh. Wir kommen Köszönöm szépen. A taps után most Jongerius képviselő következik az SND frakció részéről két percben. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Európának egyszerűen többnek kell lennie, mint egy egységes valóta rendelkező piacnak olyan Tudjuk, hogy a technológiai fejlődés a gazdasági fejlődés alapján, ugyanakkor az igazságos átmenet alapján, ami nagyon fontos a klímaváltozás kapcsán, a foglalkoztatás nagyon erőteljesen megváltozik. Mindenki egész Európában érintve van ezáltal, és erre nagyon jól elő kell készülnünk. Mm, senkit nem szabad hátrahagyni a társadalomból. Tun kolléga jelentése, amelyről ma szavazunk, mindenképpen hozzájárul ehhez. A tagállamok Európája és az Európai Bizottság felszólításra kerül, hogy jobb védelmet biztosítson a munkavállalóknak. És a nagy egyenlőtlenségeket szüntesse meg, illetve a nők férfiak közötti bérszakadékot is szüntesse meg. A nőknek is adjon lehetőséget arra, hogy munkát találjanak, a fiataloknak perspektívát kell nyújtani, hogy egy napon majd lakást tudjanak vásárolni maguknak, és a fogyatékkal élőknek is segíteni kell. Új munkahelyekbe, új képzésbe kell beruháznunk, hogy az emberek bizakodóan tekinthessenek a jövőbe. Az új bizottsági elnök asszonynak vannak elképzelése, hogy hogyan lehet segíteni az embereknek, akik gazdaságilag rossz helyzetben vannak, és ezt üdvözöljük, de a tagállamoknak segítenünk kell ha együttműködünk, akkor tudjuk hosszú távon megoldani ezeket a problémákat, és a sérülékeny régiókat támogatni. Akkor lehetnek biztosak az emberek abban, hogy Európa értük is dolgozik. Köszönöm, Jungerius asszony, mondja az elnök. Brüné kolléga következik a Rinyó frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony, biztos ö, ö, asszony, mindenekről köszönném Tom asszonynak ezt a remek jelentést. A parlament remélhetőleg többségében támogatja majd ezt a jelentést a foglalkoztatási és szociális politikákról az euróövezetben. Ez az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásért támaszkodik az európai szemeszter keretében. Láthatjuk az érdeklődést azt illetően, hogy a szociális Európa felé mozduljunk el, a beruházásokra helyezve a hangsúlyt. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is azt azt a kérést, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, hogy egy jogi eszköz jöjjék létre, hogy minden munkavállaló az Európai Unión belül élvezhesse a minimálbért, a méltányos minimálbért. Ez egy nagyon fontos téma számomra, ez szerepel Ursula von der Leyen politikai iránymutatásaiban is, ez prioritás a következő ciklusra, a szociális konvergencia tárgykörében. körében ez a munkaerő hiányra is választ adhat, amely számos tagállamban probléma. Aztán ott van a platformmunkások munka feltételei. Láthatjuk, hogy sok helyen online platformok közvetítik ki a munkavállalókat, és ez 25%-kal növekedett ez a tevékenység az elmúlt két évben, és jelenleg kb. 5 millió európait érint. Több tagállam tagállam intézkedéseket fogadatosított ezen a területen, ugyanakkor itt az ideje annak, hogy az Európai Unió irányt mutasson. Koordinált fellépésre van szükség ezen munkavállalók szociális védelme érdekében, és szociális jogaik és munkavállalói jogai garantálása érdekében. Elnök, köszönöm Brüné kollégának. Haladunk tovább a vitában. A zöldek nevében Péter Hansen kolléga következik egy másfél percben kap szót, tessék. Köszönöm szépen, először is hat mondjak köszöntet az előadó asszonynak, jó volt vele együttműködni az endosszéban. Mi zöldek eh, a jelentés jelenlegi formájával elégedettek vagyunk, rengeteg szociális kérdésre kitér, amelyekkel az elkövetkezendő parlamenti ciklus során foglalkoznunk kell európai szinten. Örülünk annak, hogy ez a jelentés támogatja azt a gondolatot, hogy Európának szociális céljai legyenek, az új jogalkotási időszakban az Európai Bizottság javaslatait, illetve a következő pénzügyi terv forrásait tekintve egyaránt. az zöldek szempontjából különösen fontos a nemi esélyegyenlőség hiánya elleni fellépés a munkaerőpiacon. Ez a jelentés remélhetőleg rávilágít az Európai Bizottságnak arra, hogy a bérek átláthatósága mennyire fontos, Eh, elfogadhatatlan 2019-ben már, hogy eh, más fizetést kapjanak a férfiak és a nők ugyanazért a munkáért. Külön örülök annak, hogy ez a jelentés a hosszú távú tartós munkanélküliség elleni harcra is felszólít, a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját sürgeti, illetve európai szinten szólítva bennünket arra, hogy a platforma munkavállalók jogait biztosítsak. Ezek olyan területek, amelyekre majd szorosan oda kell figyelni, hogy az Európai Bizottság milyen munkát végez el következő hónapokban, években. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm, kolléganő, folytatjuk. Az ID frakció nevében Zsamé kolléganő következik. Kedves kollégek, jelentéstevő asszony, nem, az Európai Unió nincs jobb helyzetben és a jelentéstevőnek nincs igaza, az EU egyenlőtlen gazdaságokkal rendelkezik, nagy szociális gazdasági szabályozói egyenlőtlenségekkel. Ez egy ideológiailag irányított és pártos jelentés, Törökországot kizárja, és itt folyamatosan a migránsok integrációjával foglalkozik a munkaerőpiacon, ugyanakkor a szerény jövedelmű honfitársainkat meg kizárja. Nem támogatjuk ezt a jelentést nyilvánvalóan. Guido Rail alternatív állásfoglását támogatjuk, mert sokkal inkább szükség van arra, hogy a tagállamoknak szuverenitást adjunk a gazdaság és szociálpolitikák területén, és lehetővé teszi számukra azt is, hogy az európai polgárok érvényesüljenek a munkaerőpiacon. Elnök, köszönöm az ECR frakció nevében Zalewska kolléga következik egy percben. E, köszönöm szépen. Először is természetesen köszönöm e, azt a munkát, amit Jana Tum, illetve a dokumentum elkészítői végeztek. Az euróövezettel foglalkozik elsősorban, mégis ez fontos diagnosztikai munka, amely a szociálpolitikát, a gazdaságot és a piac működését fel, méri fel. A munkanélküliség, a fiatalok esélytelensége, telensége, illetve egy egyre öregedő társadalom problémái, ezekkel foglalkozik az jelentés a 4.0-es forradalomra nem készült fel az európai, nem készültek fel az európai társadalmak, ez ügyben valamit tenni kell. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a jelentés megállapításai nem csak az euróövezet országaira vonatkoznak, a tagállamok jogi keretében óriási különbségek vannak, remélhetőleg a további dokumentumokban nem csak a diagnosztikára lesz lehetőség, hanem a valódi érdemi megoldásokra is javaslatot tehetünk. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakció nevében Pereira képviselője szó másfél percben. A szociálpolitikák és a foglalkoztatási politikák, amelyeket az euróövezetben hajtottak végre, ezek kriminalizálnak bármilyen fajta haladó szellemi vagy baloldali politikát. A szociálpolitikák, a foglalkoztatási politikák hazánkban az euróhoz való csatlakozás után társadalmi regressziót eredményeztek, a munkásosztály jogainak csökkenését, tömeges kivándorlást és bizonytalan életkörülményeket. Éppen ezért nem értünk egy egyet az európai szemeszter és a gazdasági kormányzás kitételeivel. Az ország specifikus ajánlások is hangsúlyozzák ezt a trendet. Hogyan említettem, hazámban nehéz a helyzet, nem tudunk véget vetni a szegénységnek és a gazdasági problémáknak. Létrehozunk létrehozunk egy gyermekgondozási létesítményt, méltó életkörülményeket biztosítani az időseknek, ugyanakkor az euró övezet drákói kényszereit is elviselni. A kettő együtt nem összeegyeztethető. Akinek kevés van, az keveset érhet el. Az euró övezet komoly költségvetési korlátokat szab, amelyek hátravetik a növekedést is. Köszönöm szépen! Van egy kérdés, amelyet Stehovski úr szeretne önhöz intézni. Fogadja ezt a kérdést. Would you take a blue card? Egy kékkártyást kérdést szeretne Zdehovszki úr a néppárt részéről önhöz intézni. Nem? Rendben, akkor folytatjuk. A független képviselők részéről Gemma képviselője a szó. Egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A támogató politikák elfogadása már most erősen kihat a népesség gyengébb, sérülékenyebb rétegeire. Ugyanakkor a gazdasági egyenlőtlenség, a szegénység elfogadhatatlan. A megszorítási politikák különösen azokat sújtották, akik már nehézségekkel küzdöttek, és között kettő külön figyelmet kell szentelni szerintem a fogyatékkal élő személyeknek. Az ENSZ fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó bizottsága mélységes aggodalommal vette tudomásról a negatív következményeket, amelyekkel a megszorítás járt az emberhez méltó életsztenderdekhez. Re ezen intézkedések sürgős megszakítását követelték, hogy ezen személyek számára magasabb életminőséget lehessen biztosítani. Kötelezettségvállalásom folyamatos lesz, annak érdekében a szociális védelmet alakítsunk ki, amely teljes mértékben garantálja az emberhez méltó életet számukra, és különösen figyelembe veszi a különbözőséghez való jogokat, és nem az egyenlőséghez való jogukat. Köszönöm. Elnök, köszönöm kolléga. Folytatjuk Rátke kollégával a néppert nevében egy percben kap szót. Igen, kedves elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a bemutatott munkát. A ciklus elején ez világosat teszi, hogy a következő öt évben bátran tovább kell menni ezen az úton, amelyet Juncker öt évvel ezelőtt kezdett meg nem csinálok abból titkot, hogy itt a frakcióm a munkanélküli viszontbiztosítás eszközét illetően differenciált álláspontot mutat be. A német delegáció kritikusan viszonyul ehhez az elképzeléshez, és nem rejtem véka alá, hogy a frakciómban továbbra is nagyon kritikusan állunk szembe az ezen túlmenően eszköz, túlmenő eszközökkel szemben is, de most azért járunk hozzá ez a jelent megélhetéshez, mert a fiatalok munkanélkülisége az EU-ban tapasztalható szegénység ellen veszi fel a harcot, és ez nagyon fontos téma a néppárt számára. A következő év, öt évben bizonyos részekről vitázni fogunk, ugyanakkor az irány vitathatatlan a frakció számára és számomra egyaránt. Elnök, köszönöm Radke kolléga, folytatjuk Gualmini kolléga nővel az SND nevében. Köszönöm, elnök asszony, a jelentés kedvező, jó, hatékony, az európai munkaerőpiac agasztó vetületeire irányítja a figyelmet, ugyanakkor a 75%-os foglalkoztatási célt is kitűzi. Itt ugye innovatív alapvető intézkedésekről is szó van, mint az integrat aktív séma a munkanélküliség elleni küzdelem sok polgár számára. Ursula von der Leyen ezt már beillesztette az első száz napjába a hivatalba lépésétől kezdve. Itt szükség van a külső sokkok, a vállalati kríziseket elhárító eszközre is. Több Európára, szociális Európára van szükség, vissza kell térnünk az amsterdami stratégiához, a 97-es európai foglalkoztatási stratégiához Európa ne csupán gazdasági Európa legyen, hanem munkát adó és szociális Európa is. Elnök, köszönöm, Lankens Ziben kolléga következik a zöldek nevében. Tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, kollégák, köszöntök mindenkik. Vannak olyan jelentések, amelyeket megfelelő időpontban eh, készül, amelyek megfelelő pontban, időpontban készülnek. Eh, a TOM jelentés egy ilyen jelentés, amért köszönetet is szeretnék mondani Tom asszonynak. A fogyatékossággal élő személyek helyzetét szeretném hangsúlyozni, nem csak személyes érintettségből, hanem sokkal inkább azért, mert itt egy strukturális problémáról van szó a foglalkoztatás terén. A jelentés megállapítja és sajnálatát fejezi ki a fogyatékossággal élők helyzete miatt, akiket egyértelműen sújt a hosszú távú munkanélküliség, az inkluzív részvétel, emberi jogok. Az, emberi, az Európai Unió ratifikálta is az erre vonatkozó nemzetközi egyezményt, és a jelentés is ezt kiemeli a gazdaságpolitika és a szociálpolitika az Unióban. Kéz a kézben kell, hogy járjon. A szociális kérdésekre elkülönített költségvetés éppen ezért megfelelő mértékű kell legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rail képviselő az idétől. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Európa tarka és sokrétű, nemzeti és regionális szempontból is, ennek így is kell maradnia, mert ebben elik az erőnk. A szovjet mintára megvalósuló központosítás még nem vált be, éppen ezért ezt a munka, munkaegő biztosítást elutasítjuk. Regionális megoldásokra van szükségünk, és elvetjük az európai minimálbért is. Az nem német minimálbért támogatjuk, de egy európai minimálbért torzítaná a versenyt. És a gyermekszegénységgel kapcsolatos európai garanciát is elutasítjuk. Persze, hogy küzdenünk kell a szegénység ellen, de már van három alap, amelyek nem, amelyek nem értek el semmilyen eredményt. Én magam is érintett vagyok, mert a választókörzetemben, Gelsenkirchenben nagyon sok a szegénység által sújtott gyermek, de nem törekedhetünk arra, hogy mindig új alapokkal oldjuk meg ezeket a problémákat a szegényeknél sok gyermek születik, és őket kell a munkaerőpiacra integrálnunk. Így léphetünk fel a, munka, a munkanélküliséggel szemben. Akkor érünk el hatékony szociálpolitikát, hogyha dolgozunk. Köszönöm szépen. Rafászka képviselői a szó az ECR-től. Pani pani Elnök asszony, biztos asszony a szociálpolitika kereteiben nagyon sok kihívásra kell megoldást találnunk, például a digitalizáció, a változó munkaerőpiaci körülmények, illetve egy egyre idősödő európai társadalom. Majdnem minden tagállamban növekszik a 65 év felettiek aránya, ez köszönhető az egészségügyi ellátás színvonal javulásának, miközben e- egyre alacsonyabb a e, születési e, arányszám. Az idősek perifériára szorulása, marginalizációja olyasmi, ami ellen fel kell lépnünk, a hosszú távú egészségügyi ellátás biztosítása kötelességünk. Ehhez nagyobb befektetésekre, beruházásokra van szükség. Ugyanakkor a munkaerőpiac tekintetében is tisztességes, méltányos munkához való jogot mindenkinek biztosítani kell. Köszönöm. A néppárt részéről nem, elnézést javítja magát az elnök. Rondinelli kolléganőt nem vettem figyelembe, természetesen önni a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nem lehet támogatni ezt a jelentést, ez mindenek az ellenkezőjét állítja beruházás a szociális politikába, foglalkoztatásba, a képzésbe. A kettes bekezdésben szerepel az, hogy a bizottság gyakorolja nyomást a tagállamokra, hogy végrehajtsák az ország specifikus ajánlásokat, amelyek nem mások, mint megszorítási politika, megvágják a társadalombiztosítási kiadásokat, az alapvető szolgáltatásokat a leghátrányosabbak kárára. Ez egy világos politikai ellentmondás, az elfogadhatatlan az európai politikák területén nem elég minimálbérről, fiatal foglalkoztatásáról beszélni, hogyha nem fektetünk be a jólétben növekedésbe és az emberek életminőségébe. A szakbizottságban sok módosítót benyújtottunk, ezekből sokat befogadtak, de ezek nem tudták ezt a liberista lenyomatot befolyásolni, amit a polgárok sokan kértek már ennek a törlését, a szolidaritás és a mindenki szemére biztosított lehetőségek jegyében. Ezért az ötcsillagos mozgalom tartózkodik ezen jelentéstől, amely továbbra is figyelmen kívül hagyja az európai polgárok elvárásait. Köszönöm. Elnök, köszönöm Rondinelli kolléga. Elkövetkezik a néppárt részéről. Köszönöm elnök asszony, a szociális pillért elfogadták, és közülünk sokan aggódtak akkoriban, hogy erre milyen jogalkotási lépések következnek. A svéd szociáldemokraták világosan kimondták, hogy az adó fizetőkre soha nem lehet terhelni azt, hogy más EU polgárokért fizessenek. És most Timmermans úrral az élent megállapították, hogy Európa Európában egy munkanélküliségi viszontbiztosításért szállnak síkra. A kereszténydemokraták mindig ellenezték az ilyenfajta javaslatokat. Azt hiszük, hogy az új európai jogalkotásnak olyan, ambic, olyan jogalkotás olyan ambíciókat fizet, követ, amelyek szociáldemokrata ötleteken alapulnak. Más országok deficitért kell egyes országoknak helytelniuk. És az embereknek a saját biztosításukat kell finanszírozni. Itt az EU azt hiszem, hogy egy egész más irányba halad. Elnök, folytatjuk a vitát. Agius Szaléba következik az SZND részéről. Sinjura President, dan rapport jitkellem dwar. Elnök asszony, ez a jelentés rámutat, hogy gazdasági feltételek kedvezőek Európában, és a foglalkoztatási arány folyamatosan, biztosan növekszik. Ugyanakkor a jövedelembeli különbségek a szegények és a gazdagok között egyre nagyobbak a tisztességes életkörülmények, a munkahely, színvonalas munkahely biztosítása, ezek komoly kívást jelentenek. Nem elég az, hogy mindenkinek munkája, vagy minél több embernek munkája legyen, hanem az is fontos, hogy ebből tisztességesen meg is éljenek ők és a családjuk is. Ehhez olyan munkaerőpiaci politikákra van szükség, amelyek a munkakörülményeket kívánják javítani, most először ezzel a jelentéssel az Európai Parlament lehetővé teszi, hogy valaki digitálisan is lejöjjön az, az, a digitális hálózatról lelépjen, úgymond, ez szinte tabunak számított, most pedig hivatalos ajánlásként is megjelenik. Ez óriási eredmény szerintünk az európai eh, munkanélküli eh, eh, segélyrendszer bevezetéséhez pedig remélem, hogy mindenkinek a támogatását elnyerjük. Köszönöm. Most pedig Duris Nikolszonova képviselő az ECR részétől egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, azt hiszem nem annyira az eredményekről kellene beszélnünk, hanem a riasztott tanulmányokról. Ezekből az derül ki, hogy nem készültünk fel a kihívásokra, mint az előregedő népesség vagy a digitális problémákra. Nem oldhatjuk meg ezen problémákat csak úgy, hogyha növeljük a forrásokat. Az OECD szerint az Unióban a munkahelyek 17 munkát veszély fenyegeti, az automatizáció. Ez eh, a veszély 10%-ot sem ér el eh, Finnországban, de hazámban, Szlovákiában 32%-os. Az uniós munkavállalók egy harmada, egy harmada nem rendelkezik digitális készségekkel, és az átmenet éppen ezért a legsérülékenyebbeket fogja sújtani a társadalomban. Növelni kell a szociális jogokat, ezek szorosan összefüggnek a munkaerőpiac helyzetével, és a szociális jogok csak akkor javulnak, hogyha kellő körül, környezetet teremtünk ehhez. Ugyanaz a célunk, éppen ezért a döntéseinket nem ideológiai alapon kellene meghoznunk, hanem egy adatokra épülő szakpolitikát kellene folytatnunk. Köszönöm. Zdechovszki kolléga következik a néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is hadd mondjak köszönetet Janet Umnak, fontos jelentést készített, többekkel együttműködve. Általánosságban igencsak színvonalas jelentést készítettek, ugyanakkor fel kell, hogy vessek egy kérdést ezzel kapcsolatban. Janatum az első mm, cikkben arról beszél, hogy új pénzügyi eszköz szeretne bevezetni a, tartós munkanélküliség elleni harcra. Az Európai Szociális Alap átdolgozott formájában jól működik, az Európai Globalizációs Kigazítási Alap jól működik. Erre az megint újabb eszközre hol találunk majd pénzt, hiszen pénz nélkül ezt nem tudjuk bevezetni van már két működő eszközünk, amelyek jól működnek azt hiszem, hogy nem végig kell gondolni azt, hogy megint egy újabb eszközt bevezessünk, hiszen így nem egy egyszerűsítjük Európát, hanem újra egyre bonyolultabbá tesszük. Ráadásul a kettő egymás a versenyben is lenne, átfedésben lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy erre a létező problémára valóban ez a legjobb megoldás. A jelentés egészét támogatom, de ezt a kitételt javaslatot nem. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások kezdődnek. Kanef képviselő a néppártól az első hozzászóló. Elnök asszony, támogatom ezt a jelentést, noha vannak olyan elemek, melyek ellentmondásosak. Úgy vélem, hogy ezen nagyon ellentmondásos javaslatokat meg kellett volna vitatni itt a plenárison, és bizonyos országok között persze, és frakciók között persze vannak konfliktusok, melyek érdekei eltérőek. A jelentés a legsérülékenyebb emberekre összpontosít, azokra az országokra, amelyek a legtöbb orsz- problémával küzdenek. Persze nem rejti el a e, erőpiacot érintő kockázatokat sem. Én e, bolgár vagyok, ahol a legalacsonyabbak a jövedelmek, és ahol nagyon jelentős számú rászoruló ér támogatom ezt a jelentést, és remélem, hogy a javaslatok e, hamarosan hatályba lépnek. Elnök, Valesz kolléga következik a GUE részéről. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság azt mondja, hogy a szociálpolitikák más prioritásokkal egy, egyformán fontosak. ...500 millióról 13 milliárdra növelik a védelmi kiadásokat. Ez 22-szeres növekedés. Miért nem fordítják ezeket a pénzeket a szociálpolitikára például. Arról beszélnek, hogy Európának nagyobb biztonságra van szükség. Igen, az embereknek biztonságra van szükség, biztosnak kell lenniük abban, hogy van miből élniük, van munkahelyük, van hol élniük, hogy tisztességesen el tudják tartani a családjukat, hogy ki, megfizethető színvonalas egészségügyi ellátásban részesülnek majd. Ez az igazi biztonság. Talán, hogyha fel akarunk lépni a, a komolyan védelmi kérdésekben, akkor a fegyverexportot kell átgondolni. Nem a fegyveripar zsebét kell megint megtögni, ez nem megoldás. Köszönöm megpróbáljuk a lehető legtöbb ö, hozzászólót felvenni a listára, Zdehovszki úr elnézést, ö, most nem tudunk önnek szót adni. Volt kolléga, következik egy percben. S&D. Az S&D részéről. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A következő öt év az öt évben egy progresszív alapra kell építeni az európai projektet. Ez a gazdasági és a szociális aspektusokat is összhangba kell, hogy hozza. Enélkül ugyanis továbbra is diszkrimináció áll fenn, és egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon. Biztosítanunk kell az alsó és a középszinten keresők számára a jobb megélhetési lehetőségeket, hogy felkészüljünk az új ipari forradalomra, és fel kell lépnünk küzdenünk a bérszakadékokkal szemben is. Az, e- a Szociális Jogok Európai Pillére a mi projektünk itt a szocialista frakcióban, és e, most a ciklusban egy történelmi esély előtt állunk, hogy létrehozzunk egy európai minimálbért, ami egy alapvető jog, kellő bért kell kapjon az ember ahhoz, hogy méltóan megélhessen a fenntartható növekedés érdekében, az emberekbe kell beruháznunk, a kettő egymással összefügg, és hogyha ezt nem ismerjük el, akkor nem fogunk tudni fellépni a jelenleg tapasztalt súlyos igazságtalanságokkal szemben. Köszönöm szépen. Tomasics képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszonya horvát kormány nagyon ambiciózus tervekkel jelentkezik a polgáraink integrációját illetően. E, nem hiszem, hogy eljött az idő a közös valuta elfogadására. Még az európai standardek mögött maradunk, újabb recesszió is bekövetkezhet, amit még nem is tudunk előre látni. Továbbra is a vidéken nagyon erőteljes a munkanélküliség, ugyanakkor a népesség elvándorlása is rendkívül jelentős. Itt mindenféleképpen a növekedés erősítésére lenne szükség, és persze az infrastruktúrában való befektetés nélkül nem lehetséges ezen területekre vitalizációja, tehát itt szociális intézkedésekre van szükség, mindenféleképpen arra van szükség, hogy az emberek ne szociális utatásokból, hanem a munkájuk jövedelméből éljenek meg. Elnök, köszönöm. Most Dali kolléga következik a GUA részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Foglalkoztatási és szociális politikákról beszélünk az euróövezetben. A legújabb európai szemeszter jelentésről beszélnék, amit Írországgal kapcsolatban adott ki az Európai Bizottság. Lehet optimisten eh, leírni a foglalkoztatási helyzetet, ugyanakkor óriási az áll önfoglalkoztatás, a veszélyeztetett szerződések problémái. Egész egyszerűen a társadalombiztosítási rendszer sem működik, ez óriási hatással van az emberek minden nap életére. Úgy érzem, hogy a politikai szándék hiányzik igazából a probléma megoldásához. Változó iparágak, új iparágak és munkahely típusok jelennek meg, és az európai struktúrák, intézmények és megoldások nem alkalmazhatóak erre az új helyzetre, mint amikor tagállamok megpróbálják ezt megoldani, akkor a pénzügyi megszorítások megkötik a kezüket. Ezeket a problémákat nem fogjuk technikai, apró kis korrekciókkal megoldani, radikális átalakulásra van szükség, és a neoliberalizmusnak kell véget vetni. Fahren fort mit Herrn Kollegen Nicolau Alvanas. Eine Minute. Νικολάου Αλβάνας, képviselő a szó. Πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστάσεων της Κομισιόν. Köszönöm szépen mivel is foglalkozunk most itt tulajdonképpen. Felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy az Európai Bizottság eh, országspecifikus ajánlásait eh, alkalmazzák, ültessék át a gyakorlatba, eh, hajtsák végre. Ez alapján könnyebb lenne embereket fel, felvenni, illetve aztán elbocsájtani. A minimálbér mit jelent? Azt jelenti, hogy lefelé irányuló bér ö, nyomás alakulna ki, túlságosan magas a munkanélküliség és a szegénység Európában, mégis az új munkahelyek, illetve azok egyharmada úgynevezett rugalmas munkahely. Ez a fajta rugalmasság, erőszakkal bevezetett rugalmasság megnehezíti a munkavállalók helyzetét. A megszorítások időszakából kilábalva egy újabb kapitalista kapitalizmus által kreált probléma halmaz kezd kialakulni, újabb válság felé szaladunk fejetlenül. Ezzel az általános a végére értünk. Tyson biztos asszony, újfent az öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Jana Tum, előadó, árnyék előadók, kollégák, ha mondhatom, barátaim, Köszönöm ezt a konstruktív, érdekes vitát. Természetesen a az elhangzott érveket, kérdéseket, javaslatokat feljegyeztük, és az utódomnak ezeket átadjuk. Jól mutatja ez a mai vita az, hogy mennyire komolyan vesszük a szociális Európa kérdését. A szociális piacgazdaság kell, hogy vezessen bennünket. A gazdasági növekedés és a szociális eh, politika megerősítése egymást eh, kiegészítik, kéz a kézben járnak. Ez fogja irányítani és vezetni a munkákat. Tisztelt képviselők, ez a mai vita különleges számomra, még egy oka van ennek, mivel ez az utolsó vita, ami részt veszek itt biztosként az Európai Parlamentben, amely lehetőséget biztosít számomra, hogy köszönetet mondjak az elmúlt évek kiváló együttműködéséért. Nem is vártam mást, hiszen magam is voltam Európai Parlamenti képviselő. Több mint 20 éven keresztül koptattam ezeket a pacsorokat az elmúlt év során. Ö, építő jellegű baráti együttműködés jellemezte a kapcsolatunkat, mindig is az európai polgárok érdekeit szem előtt tartva végeztük a munkánkat. Az elmúlt hetek, hónapok során jó néhányan említették, hogy Európa szociálisabbá, emberközpontúbbá vált. Ezeket a kedves szaka, szavakat szívesen fogadtam, de mindig is azt mondtam, hogy ez nem csak az én érdemem, az önök érdeme is, hiszen a, a jó eredményeket együtt az intézmények közötti együttműködésen keresztül sikerült elérnünk. Ezek az eredmények ami miatt eleve elkezdtük a politika csinálást, és azt hiszem, hogy egy dinamikus, befogadó, méltányos gazdaságot, illetve társadalmat próbálunk építeni. 30 éve dolgozom a közéletben, büszke vagyok arra, amit elértünk, és nagyon remélem, hogy tovább folytatódik majd ez, de ne jöttség félre, fontos kihívások vannak még bőven. Éppen erről beszéltünk. Az igazságos átállás, ez nem történik meg automatikusan. Az új Európai Bizottság megválasztott elnökének, von der Leyen asszonynak az iránymutatásai azt mutatják, hogy az utódaink a mi eredményeinkre építenek majd, amely eredmények az közös érdekeinken alapulnak. Úgyhogy gyümölcsöző együttműködést, konstruktív munkát kívánok önöknek, mindig is számíthatnak rám, hiszen a szociális Európáért együtt küzdünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony hallotta a tapsot, a parlament és köszönetet mond önnek az elmúlt időszakban megvalósuló együttműködésért. Most pedig az euró területén megvalósuló foglalkoztatás és szociális politika jelentés lezárásaként megadom az óta jelentéstevőnek, Tomasszonynak. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ugyanarról a dologról beszélünk. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a nagyon gyümölcsöző vitát. Nagyon szívmelengető volt, hogy az árnyékjelentéstevők köszönetet mondtak az kiváló együttműködésért. Hát én viszonzom ezt a köszönetet, egyetértek Tiszen asszonynal. Valóban e, egyértelmű a szociális e, átállás, és ezt jó tudni. Vannak olyanok, akik nem fogják támogatni a jelentést, mert egyesek szerint túl ambiciózus, mások szerint nem eléggé ambiciózus. Nos, ne felejtsék el, ezt tiszteletben tartjuk, de bármit is csinálunk az Európai Parlamentben, ez mindig is kompromisszum eredménye lesz, és nem fogunk tudni komprom- olyan kompromisszumot találni, amiben mindenki teljesen egyetért. Amikor a jelentésen dolgoztam, a kollégákhoz hasonlóan a munkaerőpiac, a foglalkoztatás, a munkanélküliség, a gyermekek, a nők a munkavállalása, a fogyatékossággal élők, a digitalizáció, a platformmunka, a klímaváltozás, a zöld gazdaság, a szegénység csökkentése, egészségügy, mentális egészség, ezek voltak a kulcspontok. Tegnap azt mondta nekem valaki, hogy úgy néz ki ez a jelentés, mint egy karácsonyfa. Minden szép dolgot szembeállítanak minden rossz dologgal, és ez nem valóságos, ez nem reális. Egyetértek, ez tényleg egy karácsonyfa. Szedjék össze magukat, szedjük össze magunkat, és oldjuk meg ezeket a problémákat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor ezzel pontosan zárhatjuk le a vitát, és folytatódik a munka 11 óra 30-kor 30 a szavazásra, mindenki hozzá le szavazókártyáját. Köszönöm.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

Presidente! Az elnök. E Kedves kollégák! E a Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok. Vorrei ricordare arra szeretnék emlékeztetni. Buongiorno, vorrei ricordare che oggi si hogy a mai napon ünnepeljük a halálbüntetés ellenes európai és világnapot. Egy olyan világban, ahol az emberi jogok, az értékek, relatívá kezdenek válni. Nagyon fontos szerepet tölt be az emberi méltóság. Ezt, ennek nem szabad, ebből nem szabad, hogy engedjünk. Éppen ezért idén főként azokra a gyermekekre gondolunk, akiknek a szüleit halálbüntetéssel sújtották. Meg vagyok győződve arról, hogy az állam által elrendelt halálbüntetés soha nem jelenthet igazi igazságot. Igaz az is, hogy a traumákat is figyelembe vegyük ezeknek a gyerekeknek az életében. Ezért ma még inkább az Európai Parlament nagyon elkötelezett abban, hogy az emberi méltóságot megvédje úgy, ahogyan az a szerződésekben szerepel mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy eljöjjön az a nap, ahol a világon minden országban eltörlik a halálbüntetést. Ezzel tartozunk a jövőbeli generációknak, de saját magunknak is. És biztos vagyok benne, hogy ezt az érzést itt az egész parlamentben mindenki osztja. Köszönöm. Dear colleagues, we now come to the votes for... Kedves kollégák, akkor kezdjük a szavazást. And we start with the request for urgent procedure. Submit sürgősségi eljárással kezdünk, amelyet a közlekedési bizottság nyújtott be. Szeretne -e valaki a kérelem mellett szólni? Nem látok senkit. Szeretne -e valaki ellene szólni? Nem? Akkor ki támogatja ezt a kérelmet? Ki ellenzi? van egy tartózkodás? Akkor elfogadtuk, köszönöm. Akkor rátérünk a López Aguilar jelentésre. Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás, ez népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. A következő Howarth jelentés, költségvetés módosítási tervezet, 4 per 2019-es számú. Kezdjük az 1-től a 11-ig és a 13 16-ig tartó módosítások a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 12-es módosítás, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Következik a teljes állásfoglalás megint csak név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most megadom a szót Tuparájnen eh, asszonynak a tanács elnöksége nevében. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament elfogadott olyan módosításokat, amelyek a négyes költségvetés módosításra vonatkoznak. Én tudomásul veszem a két intézmény közötti véleménykülönbségeket ezen költségvetés módosítással kapcsolatban. 4 per 2019-es módosítástól van szó, amelyet a bizottság nyújtott be. Én az a tanács elnök, elnökének képviseletében egyetértek azzal, hogy a az Európai Unió működéséről szóló szerződés megfelelő pontja szerint az Egyeztetési Bizottságot összehívjuk, és ez a 314-es cikknek megfelelő eljárás. Következik a Howard, második Howard jelentés, megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva. A következő pont egy a 112-es cikknek megfelelő kifogás az aktív mm, anyagokkal kapcsolatban. Ez is név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő 112-es pont szerinti kifogás, szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. A következő kifogás. Megnyitom a szavazást. géntechnikában módosított kukorica témája ez. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Következő kifogás szója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő kifogás, megint csak kukorica, megnyitom a szavazást név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a külföldi beavatkozás eh, a választási folyamatokban, hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, jó, jó, ellenőrizzük, rendben. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, ugyanaz volt, mint az első, ugyanaz a többség, de ellenőrizzük, ha kérik, mondja az elnök, elektronikusan szavazunk a 13-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nem, 14-es, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 3-as, nem, ellen, nem ellenőrizzünk mindent, ugyan az a többség, nem fogunk minden alkalommal ellenőrzni. Jó, jó, akkor harmadszor is ellenőrzünk, megnyitom a szavazást. 14-estől szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. You can see quite well from... Innen nagyon jól látni a többségi viszonyokat. Hármas név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes és nyolcas mellette, ellene, tartózkodás. Na most itt én szeretném ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 21-es bekezdés, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 35-ös bekezdés eredeti szövegnév szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem annyira sokan szavaztak. Úgyhogy még egyszer kérdezem, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, ez elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most az állásfoglaláshoz szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Következik az MFF. Négy frakció által benyújtott állásfoglalás. Egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hárma mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes bekezdés, eredeti szöveg két részben. Első rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötös. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös bekezdés, eredeti szövegnév szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Hatos név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 8-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 9-es név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva tízes név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most az állásfoglalást egészéről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most pedig rátérünk a TOM jelentésre. Egyes módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes bekezdés, három részben első részt, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, elutasítva. És most a teljes állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönöm szépen! We will proceed in a minute with the explanation. Hamarosan folytatjuk a szavazatmagyarázatokkal, és kérem csendben hagyják el a termet. Kérem, hagyják el a plenáris termet, hogyha nem szeretnék a szavazatokat megmagyarázni, vagy ha itt maradnak, akkor kérem, hallgassák meg a kollégákat, akik viszont szeretnék megmagyarázni a szavazatukat. you please proceed out of the room if you don't want to take part? Kérem, hogy aki nem szeretne részt venni a szavazatmagyarázatkörön, az hagyja el a termet. Okay, so those are still in the room, would you please at Kérem, akik még itt vannak, kérem csendesen beszéljenek, hogy kezdhessük a szavazatmagyarázatokat. Hemen Tarts kezdi, aki az első a sorban, de nem látom itt a teremben. Kérdezem, hogy itt van-e. A 112 kettes cikk alapján kifogás a génmodosított kukoricával kapcsolatban nincs itt a kollega, ott csak kollega, viszont itt van, úgyhogy Polcsák kollega, úgyhogy jön a szó. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem u této námitky trochu váhal, chtěl bych vysvětlit. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ez a téma ezt a témát egy kicsit ismerem, egy, eh, haboztam egy ideig, de végül is ellene szavaztam. Én személy szerint nem ellenzem a gén eh, módosított élelmiszereket, a szóját sem, hogyha a szigorú kritériumok mellett eh, kritériumokat tartunk be. Az Európai Unióban elég szigorúak ezek a kritériumok, amelyek az élelmiszerbiztonságra, az egészségre vonatkoznak. Ezeket a standardeket, kritériumokat mind-mind be kell tartani, ez rendkívül fontos. Hogyha az Európai Unióban kukoricát importálunk harmadik országokból, akkor nagyon fontos, hogy ezek is biztonságos termékek legyenek. Azt gondolom azonban, hogy a politikai eh, szabályok eh, érvényesek, amelyek ezt biztosítják. Az a ami nekem nem tetszik, az az, hogy kukoricát Dél-Amerikából importálunk olyan területekről, amelyekben az erdőket írtják ki azért, hogy kukoricát termeljenek. Köszönöm szépen! Következik a 112-es cikk alapján kifogás a genetikailag módosított szójával kapcsolatban. Aguilar kollega kap Köszönöm szépen. Engedjék meg. Én mind a három ellenvetéssel ellen szavaztam a GMO-k témájának kapcsán különböző okok miatt. Egyrészt el kell mondani, hogy a téma nem a tartalmi kérdéseket veti fel, hanem az eljárásjogot. Az EFSA általi hatásvizsgálat és kockázatvizsgálat kimondta, hogy ezek a mm, termékek legalább annyira biztonságosak, mint a konvencionális termények, úgyhogy az Európai Bizottságnak a meglévő jogszabályokat kell megvalósítania, és a parlament mindenféle tudományosság figyelembevétele nélkül nem utasíthat el ilyesmit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Polcsek úr. Már korábban utaltam arra, hogy a GMO-kkal kapcsolatban mi a véleménye? Az Európai Unióban nagyon szigorú a szabályok, szabályozzák ezt a területet, én nemmel szavaztam erre a mostani ellenvetésre, mert végig kell gondolni azt, hogy hogyan is készít, tehát hogy például Brazíliában milyen termelési módszereket alkalmaznak. Ezek ugye harmadik országok, és figyelembe kell venni azt is, hogy Európából Európában szükség van ezekre a terményekre, ugyanakkor ezek miatt történik nagyon sok erdőírtás és égetés. Európai politikára van szükség, amely észszerűen elveti a GMO-kat, és ugyanakkor egy fenntartható a mezőgazdaságot támogat. Köszönöm szépen. Következő a nyilatkozatok. Választási Választási beavatkozásokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Románul fogom folytatni. Nagyon sok eset volt, meg kétszereződött, meg duplázódott az esetek száma az elmúlt évben a dezinformációs témáknak. Egy román újságíró rájött arra, hogy az egyik hírcsatorna több mint öt ilyen klónozott Facebook oldalat működtetett. Moszkva egy milliárd eurót használ arra, hogy propagandát terjesszen évente, úgyhogy többet kell tennünk ezen a területen, és azt szeretném kérni, hogy az új bizottság állandó struktúrát alakítson ki,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 kérdéseket komplex módon kezeljük, holisztikus megoldásokban gondolkozzunk, és a megelőzést is fontosnak gondoljuk a demokrácia megerősítése szempontjából, nem csak a választási években, hanem más, terü- más időszakokban is. Fontos az, hogy erőteljes legyen a média, és helyi, regionális szinten is a regionális médiumokat is támogassuk. Ezen kívül pedig más megbízható információforrásokat is támogatnunk kell. Köszönöm szépen! Šodien burtiski paralēli mūsu sesijai Norvēģu A plenáris ülésünk mellett Norvégiában van éppen egy konferencia az ottani parlamentben, amely ne haragudjon, már csak egy mondatot mondjon. Tehát a plenáris ülésünkkel párhuzamosan van egy konferencia Norvégiában, amelyben egy enciklopédiát mutatnak be, és meg kell őriznünk a demokráciát Európában, és ez az enciklopédikus megközelítést igényli. Uh, Köszönöm. Uh, én uh, a javaslat ellen szavaztam. Ez azt mondja, hogy Oroszország, Kína, Irán, stb. dezinformációt terjesztenek. Valójában ennek semmi bizonyítéka nincs. Az Európai Bizottság jelentése júniusból azt eh, eh, mutatja, hogy itt egy eh, dezinformáció zajlik, ezen országok ellen a NATO eh, szervezésében. Eh, a második világháború óta eh, az Egyesült Államok több mint 50 kormányt döntött meg, demokratikus kormányt. 30 országba avatkozott be a választásokba. 50 politikust akartak meggyilkolni, terrorista merényleteket hajtottak végre. Függetlenül attól, hogy az EU az EU szankciói önmagukban gazdasági terrorizmust jelentenek. Ezek az országok egyébként azért változtatják meg EU ellenire a politikájukat, mert ezzel válaszolnak a szankciókra. Köszönöm, Mariáni kollega következik. Köszönöm. Én is ellene szavaztam ennek a szövegnek, mert valóban, ahogy az előző is mondta, semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre ezen ország országok ellen. Itt valójában a domináns vélemény ellen mennek ezek a vélemények. Itt két-három országra hegyezik ki a dolgokat nem történt semmilyen bizonyítása annak, hogy be avatkozik Oroszország hamis információkkal. A legutolsó eset, ami hamis információt eredményezett, az pont Szíria kapcsán Franciaországban következett be. Kiderült, hogy fake news terjesztett az állam. Szerintem semmilyen módon nem osztogathatunk leckék. The next speaker is uh, Mr. Hook. Huk eh, képviselő, köszönöm elnök asszony, a választások integritása fontos, eh, ez eh, fontos a demokrácia túlélése szempontjából a brit kormány azt mondja, hogy nem mondhatjuk ki, hogy a 2016-os népszavazásnál nem volt külső beavatkozás. Orosz támogatású médiumok hamis információval keltettek hangulatot az EU ellen, és nagyon sok kiskapu van a pártfinanszírozás területén is cégek finanszírozhatnak párokat, pártokat, nem csak Nagy-Britanniában bejegyzett, hanem külső cégek is. Nincs módja annak, hogy ellenőrizzük, hogy ezek a pénzek nem külföldi kormánytól jönnek-e. Az újságjaink nagy részének tulajdonosa egy szűk kör, akik nagy rész nem is Nagy-Britanniában élnek. Ez egy olyan kérdés, amelyben Európának együtt kell működnie és össze kell dolgozni. Roet kollega következik szörnyű események történtek Európában és Európán kívül is, és ez bizonyítja, hogy szeizmikus változások történnek azzal kapcsolatban, hogy milyen véleményt fogadunk el normálisnak. a kimondhatatlan, kimondhatóvá válik, az elgondolhatatlant egyre többen gondolják. Gyűlöletet finanszíroznak eh, eh, pénzekkel, amelyek egy része az EU-n belüli oligarha elittől származik, ugyanakkor bizonyítékok vannak arra is, hogy külső források is eh, játszanak szerepet. Itt a választás finanszírozás az egyik nagy kérdés, de foglalkoznunk kell a az egyenlőtlenségekkel is, amelyek hozzájárulnak egy intoleráns, kegyetlen társadalomhoz. Erős nemzetközi eszközökre van szükség, amelyekkel felléphetünk külső ellenségeink ellen. Azért írtam alá ezt a nyilatkozatot és szavaztam meg, mert ki akarom mondani, hogy a barátságon alapuló szövetségünket fenn kell tartani, és a barátság, a sokszínűség hangja kell, hogy elhangozzék. A testvériség kell, hogy uralkodjon az egész kontinensen. Az agresszió hangját azonban azonban le kell venni, le kell halkítani. Morás úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Én arról szeretnék beszélni, hogy ne legyünk önelégültek a külső beavatkozásokkal szemben konkrétan kértük, hogy egy vizsgálóbizottság álljon fel, ezt nem fogadták el, amit én nagyon sajnálok. A kollégák bizonyítékokról beszéltek ezzel kapcsolatban, és valóban ennek a bizottságnak az lett volna a feladata, hogy a tények alapján mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megvédjük a választásainkat, illetve a demokratikus akarat kifejeződésének szabadságát a választások során növekszik a választási csalás, a, belső, a külső beavatkozás a tagállamaink jelentős részében. A különbizottság hiányában is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Állampolgári Jogi Szakbizottságunk, illetve az Európai Bizottság továbbra is együtt működnek, és nem adjuk át magunkat az örelégültségnek, hanem megvédjük a választásainkat az utolsó két hozzászólót nem nagyon hallottam én a saját fülesemen, kérem, hogy beszéljenek hangosabban, vagy a technikusok adjanak egy kis plusz hangot. Köszönöm, elnök asszony. Én megszavaztam ezt az állásfoglalást, de a kollégákhoz fordulva egy dolgot azért elmondanék. Amikor azt a szót használjuk, hogy külföldi, akkor oda kell figyelni, hogy ne személyeket célozzunk meg. Itt állami és nem állami szereplőkről van szó, inkább harmadik országokból. Miért mondjuk, miért mondom ezt? Azért, mert tehát az intolerancia légküre alakult ki. Én idegen vagyok a saját hazámban, abban az országban, amelyet itt képviselek. Ráadásul egymás számára is idegenek vagyok. A külföldi, az idegen azonban pejoratív jelző is tud lenni, kérem kerüljük ezt el. A Skót parlamentben épp most tárgyalnak egy törvényjavaslatot, amely kiterjeszteni a választójogot mindazokra, akik Skóciában élnek így is meg tudjuk osztani a demokratikus értékeinket, és szavazni hagyjuk azokat, akik Skóciában élnek, független attól, hogy skótok vagy külföldiek. Sojdrova asszony következik. Köszönöm szépen. Én ezt a vitát és ezt a szállásfoglalást, amely a külföldi beavatkozást illeti a demokratikus folyamatokba és a választási folyamatokba nagyon fontosnak tartom, és ezért támogattam ezt a javaslatot. Az is nagyon fontos ez a bekezdés, amit az Európai Bizottságot arra kéri, hogy nagyobb eh, támogatást adjon, pénzügyi és eh, személyi támogatást adjon eh, a Stratcom csoportnak. Ez az a csoport, amely a tévtájékoztatás, a félretájékoztatás ellen fellép, és nagyon örülök annak, hogy a parlament elfogadta ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Fox kollega következik. Én leszavaztam ezt a javaslatot azért, mert mit, szó, mit mond ez a, a szavazókról. Hát azt mondja, hogy átvertek benneteket, nem tudjátok, hogy kire szavaztatok. Ez a félretájékoztatással kapcsolatos vádaskodásokat már gyakran hallottuk itt az Európai Parlamentben és az Egyesült Királysággal kapcsolatban, és a Brexit szavazók nem azért szavaztak, mert az oroszok, vagy mert a Facebook őket befolyásolta volna, hanem azért, mert hiszünk a szuverenitásban. Ami az európai választásokba való beavatkozást illeti, hadd mondjam el az európai kollégáknak, hogy az Európai Unió sajnálatos módon ő maga avatkozik be a nemzeti szavazásokba. Akkor, amikor eh, referendumokat szerveznek eh, Dániának, Franciaországnak, az Egyesült Királyságnak azt szokták mondani, hogy jaj, rosszul szavaztatok, szavazatok újra, újra, újra, addig, amíg úgy szavaztok, amíg nekünk tetszik. És eh, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió megkaphassa a megfelelő hatalmat, amit akar. Én nagyon fontosnak tartom, és ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak az elmondott okokból. Köszönöm. Köszönöm. Zdanoka képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én leszavaztam ezt az állásfoglalást, erősíteni kell a demokratikus folyamatokat, de nem ezekkel az eljárásokkal, Például itt van ez a Stratcom munkacsoport, ennek nagyobb támogatása van szükségük, 2019-ben az előző évekhez képest megduplázódott a félretájékoztatási esetek száma, de, vagy feltárt esetek száma. Miért? Azért, mert megduplázódott a költségvetése ennek a e, csoportnak. Én több száz téves, téves feltárást látok, például, hogyha több esetet említettek Oroszországból, amelyekről kiderült, hogy ezek egyáltalán nem voltak félretájékoztatások. Egy, egyszerűen kritikál, kritizálták az európai politikát. Minden kritik, kritikus hangot akkor ezek szerint félretájékoztatásnak lehet tekinteni. Erre akarunk több millió eurót költeni? Köszönöm szépen, Dzsambacki kollega. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én támogattam ezt az állásfoglalást. Az elmúlt években azt láttuk, hogy több esetben is mind Európában, mind az Egyesült Államokban beavatkoztak a szavazások eredménye, eredményébe, és ez nem mindig külső tényezőkre vezethető vissza. Egyes esetekben Európában Európából indul ez, meg akarják változtatni azoknak a véleményét, akik saját kezükbe akarják venni a sorsukat. Láttuk ezt Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában, a zöldek és mások a bűnözőket védik, a Helsinki Bizottság égisze alatt ezzel a bolgár polgárok akaratára akarnak hatással lenni, és ezt ellenzem. Polcsák kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt az állásfoglalást, bár egyes eszközök, amelyeket az állásfoglalás felsorol, ezek kétesek a szememben, nem vitathatatlanok. Egy dolog azonban teljesen világos. Harmadik országok részéről tapasztalhatunk olyan fáradozásokat, amelyek szerint európai vagy nemzeti szinten be akarnak avatkozni a választásokba és a választások eredményébe. Jessica Arnold munkáját nagyra értékelem. Ez egy Szentpétervári troll központ munkáját leplezte le. Nem kételkedhetünk ebben, hogy ez lényezik, létezik. Nézzük meg az Egyesült Államokban mi folyik vizsgálódnak, nyomoznak, és ők is vizsgálják azt, hogy volt-e bármilyen beavatkozás. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban is vizsgálódnunk kell, hogy tudjuk, hogy miről, miről, mi történt, és ezeket a hálózatokat fel kell törni. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló ebben a körben, Ausztrevicius kollega. Köszönöm. Az, az Európai Parlament az EP Today weboldaláról is kiderült, hogy ezt tév információkkal látják el, és ez engem teljesen lebdöbbentett. A tartalom nagy részét a Kreml alapú propaganda csatorna, a Russia Today eh, tölti fel, és ez tényleg megint csak azt mutatja, hogy nem látjuk még a dimenzióit ennek a propagandának. Tudnunk kell, hogy erősíteni kell a polgárok ellenálló képességét, és fel kell készíteni őket arra, hogy meg tudják különböztetni a valós információt a félretájékoztatástól, és ezért az EU Istratcom munkacsoportot erősíteni kell, akiknek a feladata a beavatkozás és a információ elleni fellépés. Erősíteni kell a polgári tájékoztatást, a polgárok felkészítését, és megfelelő platformokat kell létrehozni, amelyeknek ez a célja és ehhez nagyobb pénzügyi támogatásra is van szükség. A következő főképviselőnek pedig az kell, hogy legyen a feladata, többek között, hogy ezt a félretett tájékoztatás elleni harcot központi elemi emelje a külpolitikában. Köszönöm szépen, az MFF-fel kapcsolatos, több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos magyarázatok következnek. Strugári képviselő. resolution because we need to send Fontos ez az állásfoglalás, mert a tanács felé erőteljes véleményeket kell képviselnünk. Ugyanakkor nagyon meglepett az, hogy noha a négy nagy frakció támogatását élvezte az állásfoglalás, mégsem szerepelt benne egyetlen egy szó sem a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban. Nos, hagyományosan a parlament az az intézmény, amely mindig is támogatta a civil szervezeteket. Egy olyan eszközre van szükségük, amelyek révén biztosítani tudják a tevékenységüket. És szerintünk nem elfogadható az, hogy nem, meg sem említettük ezt a területet, akkor, amikor a jövő héten megkezdődnek a tárgyalások, és Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában, vagy akár hazámban, Romániában is szűkül a civil szervezetek mozgástere. Köszönöm, Lénárs képviselő következik. Köszönöm szépen. Kedves elnök asszony, ezen a héten nagyon meglepett bennünket az, hogy egy üzenetet kaptunk a számvevőszéktől 3 milliárd eurós értékben mm, voltak problémák, ez óriási összeg, és tulajdonképpen ez a ház mindig is azt kérte, hogy a büdzsét növeljük, ugyanakkor mi sokkal kritikusabban állunk hozzá a büdzséhez, honnan találunk új friss pénzeket. Én azt gondolom, hogy új prioritásokra van szükség. Az európai költségvetés nem egy karácsonyfa, amelyre a végtelenségig aggathatunk kívánságokat, Úgyhogy szerintem nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mire és hogyan követ, költjük el a pénzünket, mert nem szabad, hogy az adófizetők pénzét pazaroljuk. Sokkal okosabbnak kell lennünk ebben a tekintetben, és ezért nem elszavazott a pártom. Köszönöm, Miller képviselő. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen. Én támogattam a kérdést, de két témát azért szeretnék mindenképpen felvetni. Az egyik a Brexitre vonatkozik, amelyben mindenképpen szükséges lenne az, hogy egy olyan tervet dolgozzunk ki, amely a megállapodás nélküli kilépés esetén is végrehajtható. Tehát itt a az európai kifizetések biztonságát gyakor, ezt garantálnunk kell minden tagállamban. Én Lengyelországból érkeztem, Aztán itt van még az uniós saját források reformjának kérdése. Én azt gondolom, hogy a különböző korrekciók, pótköltségvetések után, vagy ezeknek kapcsán is felmerül a kérdés, hogy újfajta forrásokra van szükség, vagyis az óriás cégeket meg kellene adóztatni, és más közös, az egységes piacon részvevő cégeket is meg kellene adóztatni, azért mert ezek nagyon gyakran az unión kívül fizetnek adót, vagy nem fizetnek egyáltalán. Köszönöm. Elnézést kérek eh, az idővel kapcsolatban. Következő eh, képviselő, Palmer képviselő nincs itt. Akkor Sojdrova képviselő következik. Szlovákul fogok beszélni, köszönöm szépen. Kedves kollégák, végre ebben az esetben igennel szavazhattam. Többen is elmondták az előttem felszólalók közül, Léner úr is, hogy azért itt kérdéseket kell feltennünk magunknak, nagyon fontos az időfaktor is, és az Európai Tanács minél hamarabb megállapodásra kellene jusson az Európai Parlamenttel, mert különben nem lesz stabil költségvetés. Itt fontos programok vannak, mint például a Horizon 2020, a, az Erasmus, a KAP, vagy más politikák, amelyeket mindenképpen finanszíroznunk kell, és aztán van itt egy fontos feltétel, a saját források rendszerének megalkotása. Anélkül a költségvetés nem lesz megbízható. Mi úgy gondoljuk, hogy kompromisszumra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you. Uh, I voted... Brecsinova képviselő. Köszönöm szépen. A stabilitás, uh, klímaváltozás elleni harc és más szép szavak uh, szerepelnek ebben uh, a szállásfoglásban, de végül is mögötte csak egy klasszikus szociális terv szerepel, a digitális szolgáltatások, a multinacionális adók, az áfa bevételek saját forrásként való megjelölése is szerepel ebben az anyagban. Ugyanakkor nagyon sokan úgy gondolják, hogy jobb közép politikusok, és mégis mindezt támogatják. Gyakorlatilag ez egy adóemelési, egy bújtatott adóemelési felhívás. Köszönöm szépen. Következő Dzsambavszki kolléga. Köszönöm szépen. Támogattam a jelentést. Ez az Európai Parlament stratégiának részét képezi, és a következő MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokra lesz hatással. Ez az állásfoglalás olyan gondolatokat takar, amelyeket mi magunk is támogattunk. Fontos a sürgősségi helyzetekre egyfajta védőhálót kidolgozni az európai programok kedvezményezetjeinek számára és akkor ezen keresztül a jelenlegi keretet ki lehetne terjeszteni a következő időszakra, hogyha nem lenne megállapodás. Köszönöm, Valasz képviselő következik, de nincs itt, nem látom. Úgyhogy ezzel jöhet a következő napi rendi pont, ami a foglalkoztatás és szociálpolitika az eurózónában. Palmer képviselő következik. Az emberek ezeket elbocsátják, és minden lehetőségettől megfoly, megfosztják őket, borzalmas lehetőségek között kell éljenek. Nos, ezt mondják az emberek az én választókerületemben, akik egyébként holnap sztrájkolni kezdenek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az a cég, amelyben dolgozik ez az ember, régebben egy nagyon is jó a közösségi értékeket képviselő cég volt, hát most már ettől nagyon messze van, úgyhogy én szeretném támogatni azokat, akik holnap sztrájkba lépnek, az új gyakorlatok, az új munka morál ellenében, mert nincsen idejük a családjukkal lenni, és egyre többet kell dolgozniuk, rájuk kényszerítik nem fair módon mindezt, és hát a GMB nevű szervezet a teljes támogatásomat élvezi a holnapi sztrájkra. Köszönöm. Következő Sojdrova képviselő. Köszönöm szépen. Ebben az esetben is szeretném elmagyarázni azt, hogy végül is miért támogattam ezt a jelentést. Annak ellenére, hogy szerepelnek benne fontos javaslatok, Ezeken keresztül az Európai Unió nyomást tud gyakorolni bizonyos tagállamokra, annak érdekében, hogy ne, legyenek, ne legyen kétsebességes Európa. Itt az ifjúsági munkanélküliség egy nagyon fontos probléma, amelyre európai eszközöket kell kidolgozni, az Európai Szociális Alapon, a Szolidaritási Alapon, az Erasmuson keresztül is hatni kell, aktívabbá kell tenni az európai munkavállalókat. Itt van aztán a minőség kérdése, az oktatás kérdése, a képzés kérdése és a diplomák kölcsönös elismerésének témája is. Jobban fel kell készülni a munkaerőpiacra, de ehhez koordinációra van szükség, és minimális standardokat kell kidolgozni. Köszönöm. Most pedig Fox asszony kap szót. I've on this motion. Én tartózkodtam, mert annak ellenére, hogy fel akarok lépni a munkanélküliség ellen, és a munkavállalók jogaiért állok ki, itt van egy nagy probléma. Az e, nem az EU garantálja ezeket a jogokat, hanem több millió olyan ember, akik szembeszálltak a főnökeikkel vagy kormányaikkal, önök pedig paternalista módon úgy tesznek, mint hogyha önök adagolnák ki a jogokat. Ráadásul beszélnek arról, hogy vesznek a jogok olyan országokban, mint Görögország és Olaszország, ahol az EU rájuk kényszerített megszorító intézkedéseket megalázva a nemzetállamokat, azt mondva nekik, hogy nem dönthetnek saját gazdaságpolitikájukban. Én a munkásokat támogatom, az ő jogaikat és a foglalkoztatást, de magukban nem bízok, így tartózkodtam és arra kérném mindenkit, hogy ne bízzanak a brüsszeli bürokratákban. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló, Csambaszki úr. Köszönöm. elnök asszony. Ez egy kiegyensúlyozott jelentés, amely arra kéri a tagállamokat, hogy a, a szociális és gazdasági dimenzió között találják meg az egyensúlyi helyzetet, és bátorítsák különösen a KKV-kat. A jelentés arra is felszólítja a tagállamokat, nyomás alá helyezi a migrációval kapcsolatban. E, itt e, megint egy észszerű szövegről e, van szó, ugyanakkor ha a migrációs kérdést is beveszik egy ilyen dokumentumba, akkor én nem tudom támogatni, hiszen ez a dokumentum a szubszidiaritást elveti, és nem figyelmen kívül hagyja, hogy a tagállamok saját maguk dönthessenek bizonyos kérdésekben. Ezért én tartózkodtam, köszönöm. A mai és a tegnapi ülés szakjegyzőkönyvét a következő ülésszak elején bocsátjuk megszavazásra, illetve elfogadásra, amennyiben nincs ellenvetés az Európai Parlament ülését elnapolom mindenkinek. További szép napot kívánok!